Dear colleagues, um, we're going to make a start. Please take your seats. Kedves kollégák, kérem forduljon, foglaljon mindenki helyet. Chairs announcement. Van egy bejelenteni való elnöki minőségemben. A hetedik eh, napi rendi ponttal kapcsolatosan volt egy kérés, eh, az utolsó pillanatban kérte a román televízió, hogy eh, rögzíthesse az eljárásunkat, és mivel ez egy nyilvános ülés, egyébként is interneten közvetítésre kerül, nem találtam okot arra, hogy ellenvetéssel éljek, úgyhogy arról tájékoztatom önöket, hogy ne televíziós felvétel készül erről az ülésről, és az interneten is webstream közvetítés tárgya. A hetedik pontunk egy eszmecsere, kedves kollégák, szakítja félbe magát az elnök. Kérem, hogy csendesedjenek el, dolgozni szeretnénk. A romániai helyzet, amelyre az plenáris ülésen 8-án, június 8-án történt egy kérés, illetve az elnökök konferenciáján június 11-én Tidemansz elnök is jelen van. Erre az eszmecserére a körünkbe érkezett. Schulz elnök kérte, hogy a román nemzeti antikorrupciós igazgatóság tevékenységéről induljon egy vizsgálat, és a június 8-ai plenáris ülésen egy ilyen kérés született, ezt az elnök konferenciája 14-én bírálta el, és úgy döntött, hogy a Lébe Bizottságra bízza az eszmecsere lefolytatását. Arra kérem eh, Franz Timmermans urat, az első alelnökét a bizottságnak, hogy eh, nyissa meg eh, az eszmecserét. Nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat. És csak még egy szervezési megjegyzés. Ezután a koordinátoroknak fogom megadni a szót, és ha lesz idő, akkor még a többi felszólalni kívánó képviselőnek is. Franz, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és önné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást is, és hadd mondjam el, hogy nagyon nagy örömmel jöttem el, és örömmel veszek részt a Romániával kapcsolatos eszmecserén. Két héttel ezelőtt ettől teljesen függetlenül Romániában jártam. Pont a miniszterelnököt pontosan akkor tájékoztatta a bíróság, hogy nyomozás indul ellene. Az első gondolatom ezzel kapcsolatosan bizonyára megérték, és ezt már mondtam korábban is, amikor Romániában nagyon sok kérdést feltettek ezzel kapcsolatosan. A bizottság nyilvánvalóan nincsen olyan helyzetben, hogy ilyen egyedi esetekről véleményt nyilvánítson, és olyan helyzetben sincsen, hogy részletekbe bocsátkozzon az ügyel kapcsolatosan. Szeretnénk, hogyha a bíróság lefolytathatná minden behatástól függetlenül a munkáját. A román igazságügyi szervezetnek nincs, előtt nincsen akadály, hogy a kormányzat minden szintjén tevékenykedjen. Ez a magunk részéről nagyon érdekes ezt megállapítani. Ami a rendszer működését illeti, ahogyan a CVM jelentésben említettük, ezt tudom csak elismételni, Románia jelentős előrelépést ért el erőfeszítései terén, amelyek arra irányulnak, hogy a jogállamiságot megerősítsék, illetve a korrupció elleni harcot, de még mindig fel kell tennünk magunknak a kérdést, vajon ez fenntartható-e? Nem jutottak még el arra a pontra, ahonnan már nem lehet visszafordulni, és ezt már többször elmondtam nyilvánosan, a politikusoknak, akikkel találkoztam, a kormány vagy a parlament részéről. A bizottság szorosan nyomon fogja követni a hatalmi ágak szétválasztásának helyzetét Romániában. A parlament által hozott intézkedések nem vezethetnek oda, hogy korlátozzák az igazságügyi hatóságok működését, tehát hogyha módosítókat kell egyeztetni, ezt az igazságügyi hatóságok képviselőivel kell megtenni. A parlamentnek is persze megvan a maga feladatköre, mint minden más hatalmi ágnak. Még leveleket is intéztem a román parlament mindkét házának elnökéhez, kimondva, hogy a bizottság elemezni fog minden módosítót annak a kérdésnek a fényében, hogy ezek a módosító indítványok korlátozzák-e vajon a bíróság függetlenségét. Én abból indulok ki, hogy a, és úgy tudom, hogy a leveleim hatására, illetve az elnökökkel folytatott egyeztetéseim hatására ezek közül a módosítók közül többről még nem szavaztak, vizsgálják őket, és mi erről gondoskodni is fogunk, hogy ne lehessen ilyen módon korlátozni az a bíróságok hatáskörét. A médiával való egyeztetésben, illetve a nyilvános vitákban, amelyeket a bolgár-román határon tartottunk, nagyon erőteljes támogatás bontakozik ki a közvélemény részéről a CVM mellett. A román népesség tehát ezt támogatja, ez számomra biztató számomra és a bizottság számára is, hogy továbbra is használjuk ki ezt az eszközt a lehetőség szerint a legnagyobb mértékben. Elismétlen voltak előrelépések, bizonyos területeken jelentős előrelépések történtek, de még nem történt meg az a pont, ahol már biztosak lehetünk a dolgunkban, és nem lehet, nem történhet visszafordulás, tehát a jövőben gondoskodnunk kell arról, hogy Románia továbbra is jól teljesít, a nyilvános konzultációk tekintetében annyit tudok mondani, hogy az európai intézmények, a parlament és a bizottság más intézmények együttműködéséről szeretném biztosítani a Romániát, hogy ezt a nagyon fontos átmenetet sikerrel hajtsa végre. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. És ahogyan ön is, eh, ahogyan már az elején említettem, először a frakció koordinátorainak adom meg a szót. Az EBP koordinátorhoz fordulok először. Hogyha kíván szólni, tessék Monika Holmeier. Zunächst einmal vielen herzlichen Dank ähm, für die... Äh, Köszönöm szépen. Köszönöm mindazokat az információkat, amelyeket átadott most nekünk. Az aggodalom, amelyet, amelyet Romániával kapcsolatban érzek, azokból a hírekből származtak, hogy Romániában olyan törvényeket hoztak volna állítólag, amelyek újabb lehetőséget kínálnának korrupciónak. Illetve, hogy állítólag olyan törvények állnak fel, amelyek eh, az összeférhetetlenséget tennék lehetővé újjá. Ez egy olyan helyzet, amely számomra mindenképpen a figyelem homlokterében áll. Magyarország és Románia esetében is elmondom, elmondtam, hogy nem egy személyre koncentrálok, hanem a rendszer működésére. Az a, arra a kérdésre koncentrálok, hogy vannak-e olyan törvény, törvényindítványok, vagy törvények, vagy van-e olyan viselkedésforma, amely lehetővé teszi, hogy az hogy a kopenhagai kritériumokba be, beleütköző módon összeférhetetlenségi konstellációk jöjjenek létre, vagy pedig a jogállamiság sérüljön. A sajtó hírek alapján, illetve a kollégák beszámolója alapján mm, úgy tűnik, hogy a mentesség fel nem függesztése okán ezzel voltak épp mentesik függ, felfüggesztési hiányában korlátozódik az igazságszolgáltatás munkája. És kérdezem, hogy milyen lehetőségekkel bír a bizottság, hogy egy ilyen, um, el, egy ilyen hozzáállást megakadályozzon, illetve kérdezem, hogy milyen konkrét lépéseket lehet tenni ez ügyben. Ezen felül vannak bármilyen információi arra vonatkozólag, hogy más kopenhágai kritériumokat sértenének törvénytervezetek, azaz tehát, hogy visszalépe Románia a kopenhágai kritériumok teljesítésétől. Ezek a fő kérdéseim. Mert a néppárt nevében nyomatékkal ki kell jelentenem, hogy nem a címekre koncentrálok, hanem arra, hogy mi a helyzet. És épp úgy, mint a magyar vitánál, épp úgy viselkedem itt is, hiszen ezekben a kivitákban a fenntartható támogatás kérdése merül fel, az, hogy működjön, rendesen működjön az igazságszolgáltatás is, persze megfelelően érvényesüljön az igazságügyi érdekek, illetve a demokratikus alapelveket betartsák, az igazság szolgáltatás szervei pedig függetlenek lehessenek, és ne befolyásolhassa senki a munkájukat. Ezek volnának a fő kérdéseim. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Birgit Zippel az SND koordinátorom. Köszönöm szépen. Először is Monika Holmeyerhez kapcsolódnék, mégpedig, hogy akkor, amikor a korrupció vagy mindenfajta elítélendő viselkedés merül fel, akár a politikusok elítélendő viselkedése, akkor ez egy olyan ügy, amelyet elsősorban nemzeti szinten kell megoldani. Hát az elmúlt években nem csak Romániában vagy Magyarországon, hanem nagyon sok úgynevezett régi tagállamban is előfordultak ilyen esetek, bírálatot fogalmazhattunk meg. A számunkra felmerülő kérdés az, hogy létezik-e ennek európai vetülete, és fennáll-e annak a szükséglete, szükségessége, hogy európai szintéren adjunk választ. Tehát Franz Timmermans-tól egy ilyen tartalmi kérdésem van, hiszen Viktor Ponta ügyében különböző vádak aktuális, meg korábbi évekből származó vádak, illetve információk állnak fenn. Ha jól tudom, a 2007-es ügyben való eljárás a esetében eljárnak az igazságügyi hatóságok, ami azt jelenteni, hogy az igazságszolgáltatási rendszer jól működik. Persze az, hogy a parlament miért nem függesztette fel Viktor pont a mentességét, ebben nem ítélkezhetünk, ez a nemzeti parlament jogkörébe tartozik. A büntető jogilag releváns kérdés alapvető jelentőségű. Hogyha egy döntéshozó helytelenül viselkedik, vagy akár megvesztegetik, akkor ez egy nagyon érzékeny kérdés. Nemrégiben hallottunk beszámolókat arról, hogy az európai szintéren, az európai tagállamokban hogyan szabályozzák a képviselők megvesztegethetőségét, kizáró jogszabályokat. Ebből látjuk, hogy milyen nagy különbségek mutatkoznak az európai tagállamok között, és felmerül az a kérdés, hogy konkrét európai jogszabályba ütköző egy eh, cselekmény, illetve egy szabályozás, vagy pedig egész egyszerűen a tagállami eh, jogkörbe tartozik ennek a tisztázása. Remélem tehát, hogy ezért a mai vita hozzájárulhat ahhoz, hogy a e tartalmi kérdéseket tisztázzuk, de ugyanakkor a mai vita azt is világossá kell, hogy tegye, hogy az, em, az jogállamiság kérdése és az bizonyos elvek betartásának kérdése tekintetében cselekedni kell. Sok országban van mit tenni, és valóban a jövőben különbséget kell majd tennünk az egyedi esetek és a struktúrált esetek között, hogy világos eljárásmódot tudjunk kidolgozni. Thank you very much. Köszönöm szépen. Más koordinátor nem kért szót. Kérem a képviselőket, akik a szót kérik, és Anna Gomes szót kért, eh, Makovály asszony. Köszönöm. forgive my pronunciation. Okay, okay, right, one at a time. Okay, the flood begins, but of course I'll do. Persze, persze, mindenki megkapja a szót hogyha ez francnak is elfogadható, hogy ennyi ideje van. Rendben van, kollégák, akkor, akkor ebben a sorban, ebben a sorrendben adom meg a szót. Okay. Also Mr. Coelho as well? No. That, okay. That was a decline. Okay. <laughs> When you're, when you're on the committee for so long, you can also decline to speak. Persze az ember lemondhat arról a jogáról, hogy felszólamoljon. Ez történt meg, Péter? Rendben van. Hát ugye most a saját listámat állítom össze. Kérje még valaki az üdéspatkó ezen a sarkából a szót. Mindenkinek meg szeretném adni a szót és utána osztjuk fel, hogy milyen sorrendben, milyen tömbben lássuk tehát. I take, we, we just had a, the S&D coordinator, so let me... Az S&D koordinátora megkapta a szót, tehát akkor menjünk tovább a frakciók sorában, és adjuk meg Makovály asszonynak a szót. Nem, Anna Gomes jelentkezett először. Anna, tessék parancsolj. Nem tudom most konkrétan ezt az esetet, ezt az ügyet nem tudom, nem ismerem pontosan, de köszönöm a tájékoztatást, amelyet a biztos megadott nekünk. De volna egy általánosabb észrevételem. Aggódva látom, hogy vizsgálatok zajlanak, és ugyanakkor eh, párhuzamosan ezzel próbálják megváltoztatni magukat, a jogszabályokat, és így veszélyeztetik eh, az igazságügyi működését. Egy olyan országból jövök, ahol pártom volt vezetője, miniszterelnöke börtönben van korrupció miatt. A korrupció vágya miatt is a pártom egyértelműen döntött, az igazságot nem szabad korlátozni, az igazság szolgáltatás sem szabad korlátozni. Elképzelhetetlennek tartom, hogy bármilyen eszközzel befolyásolni akarja bárki is az igazságszolgáltatás működését, illetve hogy ezt elfogadjuk. És hogyha ez nem elfogadható az én országomban, akkor az Európai Unió más országában sem szabad az ilyesfajta hozzáállást elfogadni, elfogadni és remélem, hogy a bizottság itt markáns és határozott szerepet játszik. Az előző bizottság a korrupció ügyében nem eh, nyugtatott, nem nyugtatott meg kellőképpen maga Barózó úr korrupt voltára való információkat nyújtottam be, és a bizottság ezt el szőnyeg alá söpört ezeket az információkat, mi több az ombudsman fel is tette azt a kérd... megkérdeztem az ombudsmantól, hogy a bizottság miért adott ilyesfajta felháborító válaszokat. korrupció ügye merült föl um, a tengeralattjárók kapcsán Németországban. A korrupció miatt um, elítéltek embereket, a hazámban, Portugáliában nem már, pedig Barózó is részt vett ebben uh, hadügyminiszterként. Ilyen módon a védelmi közbeszerzések szabályainak új kialakítása Footnote in the commission's last report, um, sem megnyugtató módon zajlik, ráadásul Tudom, hogy egy egész oldalnyit szántak volna erre az ügyre a bizottság korrupciós jelentésében, de csak egy lábjegyzetnyire a végezetül. Kérem tehát Timmermans alelnököt hogy legyen álhatatos, viselkedjék úgy, amit elvárunk öntől, legyen kemény. Be tough, rendben van, legyen kemény, erre gondolunk. Próbáljuk meg a két, két percben korlátozni a felszólalásokat. Akkor egy kört le tudunk bonyolítani. Makovály asszony, tessék parancsoljon. <clears throat> Mulțumesc. Uh, în primul rând... Uh, Köszönöm szépen. Először is meg szeretném köszönni a biztosnak, hogy eljött. Én is választ várok erre a kérdésre. Arra a mailre, arra az e-mailre, amelyet elküldtem, és talán a következő kérdéssel kezdem. Románia elismertsége és a bizalom Romániában megingott. Ez pont a miniszterelnökkel függ össze, és a románok bizony maguk is felelősek. Ponta most Törökországba utazott, és megoperálták, és ezt mondta, hogy nem tudja tovább vinni az ügyeket, egy eh, átmeneti eh, ügyvivőt nevezett ki. Egy szóval a románok maguk nem tettnek azért, hogy a mentességét nem eh, mentették fel, nem függesztették fel. A parlament többsége döntésével a jogállamiság működése ellen indított támadást. Ezen felül egész egyszerűen meg akarják változtatni Mirnix, Dirnix módon a büntető törvénykönyvet és a büntető eljárásról szóló törvényt. Nem visszafordíthatatlan még a helyzet, ezért most fontos, hogy valamit tegyünk. A bizottság jelentéseiben mindig ugyanazt olvassuk. Az intézmények működnek, a bírák, az ügyészek végzik a munkájukat, de ugyanakkor a politikai szándék és a korrupció leküzdése elleni fellépés nem áll fenn. Márpedig ez igaz Romániára is sajnos, 2012-ről volt ez a helyzet, most pedig ugyanazt látjuk 2013-ban, 2014-ben, mindig ugyanarról olvasunk a pont a kormány, körében nem áll fenn a politikai szándék, azt kell, hogy mondjuk. És bizony, ez itt a probléma. Nem visszafordíthatatlan a helyzet, ami pedig az intézményeket illeti. Nem tudom, hogy egyetérte velem a helyzet megítélésben biztos. Egyetérte, mit gondol, hogy elértük-e azt a pontot, ahonnan már nem lehet visszafordulni, ahol már eh, súlyos változások történtek, vagy még eh, visszafordíthatjuk a negatív jelen, jelenségeket. Ami pedig a parlament, a román parlament eh, döntését illeti, hogy nem függesztette fel a miniszterelnök mentességét, de korábban már a miniszterelnök barátaira is hasonló barátaival kapcsolatban is hasonló döntést hozott a mentesítési szerv, tehát a parlament. Nos, ez aggasztó, de még aggasztóbbak azok a jogszabálytervezetek, amelyeket előkészítettek. Persze, azt mondhatjuk, hogy a mentesség nemzeti hatáskörbe tartozik. Ez igaz, de a CVM egy további pontot is kiemel. ahol az Európai Bizottság, tehát a szerzőm, azt mondja, azt mondja, hogy integráns döntéshozókra van szükség, és elfogadhatatlan, hogy azok, akik az integritásukat vesztették, kormányban legyenek. Erről szól a CVM jelentés tehát. És ez a probléma Romániában. Ez tehát a helyzet. És Romániában ez jelenti, ez a probléma, hiszen nem függesztették fel a mentességet. Ezeket a kritériumokat kell figyelembe venni, és éppen ezért fontos, hogy a jogszabálytervezetet is megfigyeljük, de szerencsére ezt nem fogadták el. Látni kell, hogy a büntetőtörvénykönyvet és a polgári perrendtartásról szóló jogszabályt is módosítani akarják, és látjuk azt is, hogy milyen változtatásokra van szükség. Ezek parlamenti kezdeményezések, és az SD és a kormánykoalíció többi pártja indítványozta ezeket a kezdeményezéseket. Ezt gondolom tehát, hogy fontos, hogy erre határozott választ adjunk. Hagy adjak csak néhány példát. E, már bocsánat, mondja az elnök, hogyha továbban beszél, akkor a kollégáitól beszél a szót. Ez egy roppant érzékeny kérdés egyébként az ön frakciójában ülőknek is, hiszen heten 80 kértek az önök frakciójából szót. Rendben van, akkor be is fejeztem, mondja Monak Kamakovály. Illetve mindjárt befejezem. Tehát 23 eh, olyan törvényt hozott eh, a román törvényhozás, amelyel például a rendezvények megszervezését korlátozzák, aztán létezik egy hat hónapos határidő azokra, akik eh, az aktív vesztegetők re előirányzott büntetési tételt csökkentették, valamint hogyha ez ügyész nem emel két éven belül vádat, akkor ez elévül, tehát ezzel is ismét a független igazságszolgáltatás érül, mint mondtam, 23 jogszabály tervezetet készítenek elő, és ezeknek, ezeket nem állították meg. Elnök, nagyon sajnálom, de hogyha a felszólalók közül nem kap valaki szót, akkor biztos, hogy nagyon dühös lesz, mert roppant érzékeny kérdésről van szó. Arra kell koncentrálni, hogy mindenki megkapja a szót, és senki nem menjen el úgy az ülésteremből, hogy ne kap, nem kapott szót. Kérem a kollégákat, hogy tartsák be a két percet, és hogyha még van lehetőségünk, hogy új kört indítsunk, akkor még egyszer megadom a szót. Az alelnök pontosan tömören fogalmaz, úgyhogy ettől ne figyünk. Viktor Bostiváról. Monika Holmeyer was brief. Thank you, Chair. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt alelnök úr, engedje meg, hogy románul beszéljek, és hogy először arra utaljak, hogy mennyire kiegyensúlyozottan ítélte meg a helyzetet, milyen objektív és semleges megjegyzéseket tett arról, hogy milyen a helyzet hazámban. Azzal kezdeném, hogy nagyon sajnálatosnak tartom azt a tényt, hogy a román politikai csata megint ide jutott a libébe, ugyanazok az emberek, ugyanazok a szereplők találhatók benne. Az új vita kezdetén megkérdőjelezhető politikai szavahihetőségről beszélhetünk, mert 2012-ben volt egy olyan állítás a népszavazásról, ami aztán ide jutott a korrupcióhoz. 17 esetet vizsgáltak a népszavazás során, úgyhogy ami engem illet, azt szeretném mondani, hogy a miniszterelnök és az eset 2006, 2007, 2008-ra nyúlik vissza. Ezt már lezárták, még Basescu alatt, úr alatt. Ugyanakkor a román parlament lehet, hogy úgy döntött, hogy a miniszterelnök parlamenti immunitását nem oldja fel, de hát ez másodlagos dolog de vannak törvényjavaslatok folyamatban, pillanatilag Romániában, úgyhogy csak arra szeretném kérni az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy milyen szükség, lát, szükség van ezekre a változtatásokra. Ez a visszaélésekre vonatkozik, meg akarják büntetni azokat, akik visszaéltek a posztjukkal, teljesen mindegy, hogy milyen politikai párthoz tartoztak. Mert az ember el sem képzelheti azt, hogy hat hónapig van csak valaki a munkahelyén, ilyen poszton, és aztán arra kell gondolni, hogy ó, hát hozzá nem lehet nyúlni. Ilyen változtatásokat szeretnénk bevezetni, véget akarunk vetni annak a helyzetnek, hogy az embereket lefilmezik megbirincselt állapotban. Az Egyesült Királyságban az ilyen eseteket bíróság elé viszik egyszerűen nem lehet így filmezni embereket, amikor gyanúsításokkal kell szembenézni. Megfelelő igazságszolgáltatási rendszerrel kell rendelkeznünk, ezt próbáljuk elérni. Aztán egyformán is igazságosan kell kezelni az embereket, ha a bíróság elé kerülnek. Teljesen mindegy, hogy milyen országról van szó, korrupciós vádakkal, ugyanúgy kell kezelni az embereket. Végül, de nem utolsó sorban. Úgy gondolom, hogy ezek az intézkedések, amelyekről ma folyik vita Romániában, olyan intézkedések, amelyekről máshol is eszmét kellene cserélni. Egy csomagot kellene készíteni minden tagállam rászára, tehát a tervény még felelő alkalmazását kell biztosítani minden országban. Köszönöm szépen, Guárnó úr, parancsolja. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt biztos úr, köszönöm, hogy eljött erre az ülésre. Kicsit meglepett, amikor azt hallottam itt, hogy nemzeti ügyekkel foglalkozunk itt. Vagy hogy román politikai csatákba folyunk bele. Nem tudom, hogy ha valaki a bíróságot le akarja állítani, akkor az nemzeti kérdés. Szerintem ez nem nemzeti, hanem jogi kérdés, mégpedig eléggé komoly. Ugyanis a demokratikus eszközök felhasználása a demokrácia korlátozás érdekében nem nemzeti kérdés, hanem eléggé komoly, súlyos jogi probléma. Hogyha a demokráciát maga ellen akarják fordítani, eh, mégpedig parlamenti szavazás útján, ez megint csak komoly dolog. És nem csak perverzitás, hanem azt mondanám, hogy veszélyes is, és semmiképpen nem európai. Úgyhogy ezért van most itt ez a vita, és szerintem helyén is való, hogy megrendezésre került. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen köszönet a rövidségér is. Néder Müller Péter parancsoljon. Köszönöm szépen. Én is megragadnám a lehetőséget, hogy magyarul beszéljek. Azt hiszem, ez jó kaland lesz önnek. Eh, nem egészen értem, hogy mi az, amiről itt beszélünk. Amit hallottam, az az, hogy a, a román parlament nem mentette fel a miniszterelnököt, a mentességét nem oldotta föl. Hát ha ez így van, akkor azt gondolom, ez biztos tudja a román parlament, hogy miért nem tette így, de kérdezem azt, hogy ez mennyiben az Európai Uniónak, mennyiben a Libének az ügye, hogy a román parlament valakit fölment, vagy pedig nem ment föl. is there some problem? Or? Kérem, folytassa nyugodtan. Das Wort, wenn Sie das wollen. Oder please. erlauben Sie mir, dass ich das zu Ende bringe. Peter, please carry on. There, was okay. was a delay in the English interpretation, but it's on um, now. Carry on. Tehát e, e, egyrészt ugye ezt hallottuk. Másrészt azt hallottuk, hogy vannak különböző törvénytervezetek, amelyeket tárgyal a parlament, de még nem fogadták el tehát ott is megvan a lehetőség annak, hogy még történik valami változás. A harmadik, amit mondani szeretnék, az, hogy az elmúlt hetek vitájában folyamatosan azt hallottam, hogy miért avatkozunk bele mi más országoknak a belügyeibe. Hogy, hogy miért nem lehet ráhagyni az országoknak a parlamentjeire, hogy intézzék az, az ügyeiket. Nem egészen értem, hogy mi az a feladat, ami ránk itt vár. Hát egyrészt, ha jól értem, akkor van egy nagyon erős korrupció ellenes tevékenység az igazságszolgáltatáson belül Romániában, végzik a dolgukat, ha jól értem, ha jól értem, letartóztattak már többeket ezért, tehát akkor nyilvánvalóan ez a mechanizmus működik. És azon kívül nem tudom, hogy mi, le, mi nekünk itt ma a feladatunk, tehát hogy mi az, amiről beszélünk igazándiból én azt gondolom, hogy nekünk sokkal nagyobb biztonsággal kellene, Holmeyer asszony arra utalt, hogy újságcikkeket olvasott, hát lehet, hogy egy kicsit konkrétabban utána kellene néznünk annak, hogy milyen konkrét jogsértésekről van szó. Ha én jól értem, a mi feladatunk az, hogy azt megnézzük, hogy az Európai Unió alapértékeit sértő törvények vannak-e beiktatva Romániában. Ha ilyenek nincsenek, hogyha még a törvények előkészítése folyik, akkor szerintem ebben az eljárásban nekünk nem szabad beleavatkoznunk. Köszönöm szépen. Uh, next is Mr. Szogor. Sógor úr. Köszönöm szépen, én Romániában élek, ez egy nagyon érdekes ország, és hogyha ezen gondolkodunk, hogy az ügyvívő miniszterelnök egy korábbi tábornok, és lehet, hogy majd legközelebb a titkosszolgálat vezetője egy korábbi miniszterelnök lesz. Minden esetre mindannyian tudjuk, hogy Románia nagy lépéseket tett a korrupció felszámolásában, de ennek ellenére az ítéletek gyakran nem következetesek. Másodszor az ország közigazgatása szinte megbénult, hiszen sokan félnek attól a vezetők közül, hogy politikai leszámolás áldozatai lesznek a, korrupció elleni harc nevében. Aztán harmadszor Romániában a szolgálatok is fontos szerepet játszanak. Closely, eh, just to have a, a... Negyedszer, hogy valakinek általános elképzelése legyen arról, hogy eh, mi a helyzet Romániában, anélkül, hogy a bizottságot eh, arra provokálnám, hogy indítson egy vizsgálatot Romániával kapcsolatosan, mint ahogy a Román Magyarország kapcsán megtette. A külügyminisztérium egy közbiztonsági stratégiát készít, és ebben megemlítik a tervezetben, hogy az uh, az autonómiával kapcsolatos viták fenyegetik az állambiztonságot. Ezt csak példaként szeretem volna elmondani, hogy érezzék, hogy mi történik Romániában. Délelőtt and the Commission. Az alapjogi ügynökséggel kapcsolatosan nem kértem szót, mert tudom, hogy nincsen ahhoz hatáskörük, hogy olyan esetekben beavatkozzanak, amikor kisebbségei csoportokat üldöznek, vagy ha jogaikat nem tartják tiszteletben, de minden esetre ez a délutáni vitára tartozik, majd visszatérek erre. Thank you very much. I'll be very short and Köszönöm szépen, nagyon röviden, és románul szeretnék szólni. Nem szeretném eh, a magyarázatokat, érveket elismételni, amelyeket kollégáim már elmondtak eh, korábban. Úgy gondolom, hogy van néhány nagyon fontos gondolat, amelyekről szót kell ejteni itt az Európai Parlamentben. Azt hiszem nagyon eh, világos mindenki számára hogy a parlamentnek nem szabadna útjába állnia a magasrangú tisztviselők ügye kivizsgálásának. Ez nagyon fontos közvélemény szempontjából, és különösen olyan szempontból, hogy milyen tisztséget tölt be. Nagyon furcsán érzem most magam ebben a helyzetben, és nagyon nehéz állást foglalni. A parlamenti többség ugyanis nem teszi lehetővé, hogy az igazságügyi rendszer tegye a dolgát a miniszterelnök megtagadta, hogy lemondjon hivataláról. Most azt hallom az Európai Parlamentben számos politikai frakciótól, hogy azok a javaslatok, amelyek most fenyegetik a haladást, az igazságügyi rendszer hatékonysága és, és függetlensége szempontjából elfogadhatatlanok. Ezért, hogyha ezeket elfogadnák eh, Romániában, ez nagyon nehéz helyzetet teremtene az ország számára. Egyébként is már nagyon eh, eh, alaposan vizsgálják az igazságügyi rendszerünket. Köszönöm szépen, Lunacek asszony szót kért, de le kellett zárnom a felszólalók listáját, mert szigorúan egy óránk van erre a témára. Bosszicsovszki úr következik.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 mit tegyenek Romániában. Beszéltem a román hatóságokkal, és azt kell, hogy mondjam, hogy brutális módon megsemmisítik ezeket az állatokat. Ez pedig azt jelenti, hogy az emberek nem csak Európában, hanem Romániában is szenvednek ettől az ügytől. Ez egy nagyon-nagyon rossz jelzés, és egy nagy a román kormány részéről, hogy így jár el a kóbor kutyákkal, és azt kérném, azt követelném, hogy humanitárius megoldást találjanak, hiszen sok román civil szervezettől és állampolgároktól hallom, hogy fennáll annak a vágya, hogy itt a sintér telepek is korrupció, a sintér telepekre a korrupció vágya vetül. Tehát nem csak arról van szó, hogy a kóbor kutyákat meg akarják semmisíteni, hanem sok embernek bizony, hogyha így mondhatom, vaskos érdeke van abban, hogy a sintér telepek folytassák áldatlan tevékenységüket, akár 100-200 eurót is kaszíroznak a sintér telepek a kutyák kivégzése miatt. Romániának az egész nemzetközi elismertség és imidzse sérül, éppen ezért tudni szeretném, hogy figyelembe veszik -e ezt a kérdést, hiszen ezért eh, tehát a mm, kóbor, a gazdátlan állatok és a korbó, kóbor kutyák helyzetének kezeléséért is a román kormány felel, elfogadhatatlan a mostani kezelés. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mindkét eh, koordin koordinátorunk eh, még egyszer szót kért nagyon ragaszkodnak ahhoz, hogy szóljanak, úgyhogy biztos nagyon fontos dolgot akarnak mondani, legalábbis ebben reménykedem. Kezdünk ugyanis lemaradni. Köszönöm, elnök úr, igyekszem rövidre fogni magamat. Van-e korrupció Európában? Igen. Van-e korrupció Romániában? Igen. Ilyen módon tehát egyetértek a képviselőtársammal, hogy Románia rossz optikája van az eseményeknek, de ugyanakkor Romániában nyomozás zajlik, és a pont ugyan túl egy sor ember ellen, politikusok ellen is zajlik nyomozás, vizsgálat, ez pedig arra jel bizonyíték, hogy működik az igazságszolgáltatás. Nemrégiben a Libe napirendjén volt egy Románia-Bulgáriát illető jelentés, és a bizottság arról tájékoztatott bennünket, hogy Románia nagyon nagy előrelépéseket tesz. Ezen felül arról, arról is utalni szeretnék, hogy itt ebben a tisztelt házban a az ártatlanság vélelméről, egy irányelv tervezetről vitázunk. Ezért tehát hangsúlyozom, hogy minden ember, minden ember egész addig, amíg jogerősen ki nem mondták a bűnökségét, ártatlannak minősül. Ami pedig a jelenleg elfogadott törvényeket illeti, hát igen, meglehetősen szerencsétlen, legalábbis ezt kell, hogy mondjam, szerencsétlen az ő egybeesés, de itt is meg kell vizsgálni, hogy ezek a törvények valóban alkalmasak arra, hogy az igazságszolgáltatás függetlenséget korlátozzák, igen-e vagy nem, és ha igen, akkor magától értetődően ezzel foglalkoznunk kell. De itt még hiányzik mindenfajta bizonyíték. Azt hiszem, hogy sokan plegykákra építik a mm, véleményüket. Fontos, hogy a dolgok végére járjunk, de az is fontos, hogy a tényeket figyelembe vegyük. Köszönöm végezetül Mónika Holmeyer. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy egy kicsiket csalódott vagyok, és csodálkozom. Általában az SND és más ö, frakciók részéről hatalmas a a lelkesedés, amikor egyetlen országot ki akarnak pécézni, kritizálni akarják, hát én nem akarok senkit se kipécézni. De röviden válaszolok. Bostináró kollégának mondom, nem Makovei asszony, hanem a tisztát ház frakció vezetői kérvényezték ezt az ülést a a szakbizottsági elnökök írtak az elnöknek, és így ez házelnök hívta meg a bizottsági alelnököt. Másodszorban. Viktor Ponta esetét megvizsgálva azt kell, hogy mondjuk, hogy az a kérdés merül fel, hogy a román igazságszolgáltatás rendelkezik-e azzal a lehetőséggel, hogy ponta ellen eljárjon, vagy nem, vagy pedig a, független, a igazságszolgáltatás függetlenségét korlátozza az a tény, hogy Viktor pont a mentességét nem szüntette meg, nem függesztette fel a parlament. Egyéb iránt hát ez most nem Viktor Pontáról szól ez a történet, hanem a mentességről, és a mentesség felfüggesztését szóló szabályokról, illetve a parlamenti döntésről. Másodszorban a 23 jogszabálytervezetről az a hirtelenség, az a gyorsaság, amelyel ezt a 23 jogszabálytervezetet el akarják fogadni, mégiscsak elgondolkodtató. Például e jogszabálytervezeteket, hogyha elfogadják, akkor bizonyos intézkedéseket csak akkor lehet majd fogadatosítani, amikor kétség nem áll fent, tehát a gyanú által indított nyomozati intézkedések egész egyszerűen nem lesznek majd lehetségesek a büntetőeljárásról szóló új jogszabályok alapján. Hát ezt aggasztónak tartom. Másodszorban a különösen védett tanúkat a jövőben, ha módosítják a szabályokat, nem lehet majd védeni, védelem alá helyzetni. A szervezet bűnözésből Ismerjük, hogy vannak olyan tanúk, akik különösen védett tanúnak számítanak, és egész egyszerűen felvet ez a törvénytervezet egy sor kérdést. Ezeket a kérdéseket igenis szabadjon feltenni, szabadjon megvizsgálni, és szabadjon végül is megítélni a kérdéseket. Hasonlóan áll a dolog azzal kapcsolatban, hogy a jövőben valóban ezt a hat hónapos határidőt akarják a korrupciós esetek kapcsán bevezetni, és egy sor további példát is mondhatnék. Valóban csak a törvénytervezetek tartalmáról beszélek, még nem ítélem meg a törvénytervezeteket, csak kérdéseket teszek fel ezek kapcsán. Ide tartozik, a kérdésekhez tartozik az is, hogy megfont, azon gondolkoznak, hogy bizonyos esetek fennállása esetén kötelező bír, büntetést írnak elő bírák vagy ügyészek számára akkor, hogyha az eljárás hossza hogyha túl hosszú az eljárás, vagy pedig, hogyha bármilyen hibát követtek el az eljárás során. Hát nem tudom, hogy a bírák vagy az ügyészek ellen bármilyen módon el lehet-e járni. Mondom, felvettem ezeket a kérdéseket tartalmi oknál fogva. És valóban helyes volna, hogyha most nem egyoldalúan érvelnénk, hogy a szocialisták a szocialista minisztereket vagy kormányokat védik, a néppárt a néppárti kormányokat. Nem, javaslom, hogy tartalmilag vizsgáljuk meg a kérdéseket, amelyek európai kontextusban foglalkoztatnak bennünket. Egyébként Magyarország esetén is ezt tettük mi, nem a párthova tartozást figyeltük, hanem a a alapkérdéseket vizsgáltuk. Például Romániában meg kell vizsgálni, hogy jogállamiság elve érvényesül, betartják a kopenhágai elveket, az igazságszolgáltatás függetlensége fennmarad-e, ugyanúgy, mint Románia, új, épp úgy, mint Magyarország esetében ezeket a kérdéseket fel kell tenni. Kérem tehát, hogy a szocialista kollégák eh, működjenek így eh, együtt velünk, és kicsit csodálkozom, hogy a másik oldal, aki gyakran nagyon hangosan szólamol fel nem is jelentkezik. Elnézést, elnök úr, de hangsúlyozni szeretném, hogy épp azt mondtam, hogy ha vannak, hogyha léteznek bármilyen vádak, vagy pedig bármilyen terhe, a terhelés fön, ténye fönnáll, akkor ezt meg kell vizsgálni. Tehát azt állítani, hogy most a szocialisták frakciója ezt nem akarná kivizsgálni, akkor ez felháborító, Egyéb iránt pedig, hogyha igaz, amit mond, akkor a magyar álláspont, állásfoglalás indítványt megszavazták volna. Kedves Birgit Zippel, éppen azt mondtam, nem állítottam semmit, csak azt mondtam, hogy próbáljuk ne politikai vitát folytatni, hanem az Európa szempontjából fontos tényállásokat vitassuk meg. Rendben van képviselőtársaim, rendben, rendben van kollégák. Én mindkét koordinátornak megadtam a szót. Lehet, hogy az, hogy én vajszívű vagyok, hibának bizonyult. De, de, és most jön a de. Mégiscsak jól összefoglalta a két frakció vitát, az eszmecserét, és azt gondolom, hogy az időben is jól kiegyensúlyozta a két felszólalás egymást. Maradjunk akkor ennyiben. Most pedig az alelnök, aki itt van körünkben, hát adjuk már meg neki is a szót, türelmesen vár, tehát megadom Timmermans alelnöknek a szót. Thank you very much. Persze. Nagyon köszönöm. Csak egy percben szeretném elmondani személyes élményeimet Romániával. Nagyon jól emlékszem fiatal diplomata koromra, amikor Romániában voltam eh, a 80-as évek végén, a 90-es évek elején. És nagyon jól emlékszem élénken arra, hogy eh, ez az ország eh, milyen mértékben szenvedett egy olyan rendszertől, ami olyan borzalmas volt, hogy senki sem tudta saját potenciális lehetőségeit felvirágoztatni. Emlékszem, hogy mennyire szegények voltak az emberek, hihetetlenül szegények, és arra is élénken emlékszem, hogy semmi az ég egy a világon nem volt, az ember elvihette a gyerekeket az iskolába, de csak akkor, hogyha párt segített, vagy megvesztegett a legalcsonyabban található tisztségviselőt. Ekkoriban így nézett ki Románia. És hogyha ma elmegyünk Romániába, azt tapasztaljuk, hogy teljesen más ország. És úgy gondolom, hogy az a fair, hogyha nem csak a mai helyzetről készítünk egy képet, pillanatképet, és egy csomó esetre mutogatunk, hát persze van, hanem nem szabad elfelejteni azt sem, hogy az elmúlt 25 év alatt mit értek el. És ez tényleg figyelemre méltó, hogy a legkevesebbet mondhatjuk erről. Aztán van még két dolog. Azt hiszem, Sógor úr említette, a kisebbségek ügyét. Ami engem illet, nekem nagyon sok ö, tapasztalatom volt a 90-es évek közepén, ö, ahol egészen más volt a helyzet a kisebbségekkel, Erdélyben és egyéb helyeken. Persze vannak még problémák, de hát ha az akkori helyzethez hasonlítjuk a mait, akkor el kell mondani, hogy nagyon sokat elértünk. És ez ugye az európai intézményeknek is köszönhető, és az innen származó támogatástól. Úgyhogy teljesen attól függ, hogy az ember milyen szemszögből nézi a helyzetet. És például egy Udemerehez hasonló politikai párt, eh, eh, amely kialakított egy ilyen hatalmi struktúrát, teljesen független attól, hogy milyen a kormány összetétele, Udemeré mindig valahol ott volt. Ez is pozitívum, ami a kisebbségeket illeti. Mindazonáltal. Természetesen még nem jutottunk el a végcélig akkor nem lenne CVM. És tényleg szükség van erre, még ennek nincs vége, ezt rendszeresen nyomon kell követni, hogy aztán eljussunk arra a pontra, honnan már nincs visszaút. Nem csak a hosszú távú, hanem az elmúlt néhány év során elért eredményeket is dicsérni kell. Pont a kormány nagyon sok mindent elért, nagyon keményen dolgozott ezért már mindent elértek? Nem, azt azért meg nem. Egy-két konkrétumot hadd említsek. A szenátusban egyértelműen fogalmaztam, amikor azt mondtam, hogy ha megtámadják a legfelsőbb bíróságon a miniszterelnököt, az nem jogállam. Ilyen nincs. Úgyhogy azt gondolom, hogy még mindig vannak megoldandó kérdések, és folynak a dialógusok is a parlamentről, ami a mentességet illeti. Azt gondolom, hogy minden egyes parlament rendelkezik valamilyen mentességi rendszerrel képviselői számára. Azonban két dolgot hadd mondjak ezzel kapcsolatban. Először is, a mentesség szinte minden egyes parlamenti rendszerben a világon a képviselői tevékenységéhez kapcsolódik az illetőnek, hogy védje őket, ezeket a személyeket, mint képviselőket. És ennél tovább nem lehet menni, ezt egyértelműen mondtam, elmondtam mind a két házban. Szerintem erről szól a mentesség, és hogy mit tesznek még, ennek az elvnek a tükrében vizsgáljuk meg. A második elv az, hogy abban az esetben, hogyha valamilyen döntés születik a parlamenti mentesség eltörléséről, akkor ugyanolyan kritériumok alapján kell ezt tenni, ahogyan ezt egy normális állampolgár esetében tennék. Nem teszünk különbséget attól függően, hogy valakit képviselőnek választottak, vagy sem. Ez is egy másik elv a potenciális módosítási lehetőségeket felhasználjuk, amikor jóvágyásra kerülnek. És egyetértek, Nidelmürel úr mondta talán, hogy a törvény tervezeti szakban, a tárgyalásokban nem szólunk bele. Mert ugye tiszteletbe kell tartani a bírósági ö, ö, semlegességet, de a jogalkotóit is úgyhogy itt nincs is semmi gond. És hogyha azt mondjuk, hogy ha ezt és azt elfogadnák, akkor ezt meg azt a következtetést lehetne levonni. Hát ilyen nincs. Egy írásbeli kérdése válaszoltam a közelmúltban Franciaországban, ami egy törvénytervezetről szólt. És ők is azt mondták, hogy ilyen is olyan kérdést vethetne fel. És ugyanebben a helyzetben vagyunk itt is, szerintem. Úgy gondolom, hogy Néha politikai és gyakorlati szempontból intelligensebb eljárás, hogyha ö, óva intjük az embereket, hogy vigyázzanak, ha erre az útra térnek, ez meg ez lesz. Ahelyett, hogy törvényt hoznak, és aztán utána módosítani kelljen. Úgyhogy az egyensúly érdekében ezt el kellett mondanom. A politikai vezetők politikai sértetlensége, ez rendkívül uh, kényes kérdés. Ezt nagy általánosságúban is feltehetjük, mint kérdést, de ha megtesszük, akkor konkrétummá válik, mint ebben az esetben, mert mindenki tudja, hogy pont a miniszterelnökről beszélünk. Én csak a tényekre utalhatok, amit Cipol asszony mondott, ez teljesen korrekt, hogy még mindig folyik a nyomozás, olyan ö, dolgok miatt, ö, amik arra az időszakra vonatkoznak, mielőtt még megválasztották volna. Tehát csak megerősítem ezt. De természetesen egyértelmű, hogy egyrészt azt mondjuk, hogy a politikai személyiségeket, képviselőket nem átlag állampolgárként kell kezelni. De az is igaz, hogy a ami minket illet, a közvélemény előtt magasabb mércét kell magunk elé állítani. Ez politikai erkölcsi kérdés, nem törvényvel véstük körbe. De azt hiszem, ezt nem kell bizonygatnom itt ebben a parlamentben. Ezért említettem azt, hogy ez nem csak nemzeti ügy, ezzel egyetértek, szélesebb körű van szó, de szeretném, hogyha abba a kontextusba helyeznénk el, amit még átalakulásnak nevezünk. Még egyszer elmondom, főleg az elmúlt évek során jelentős előrelépés történt, de még nem jutottunk el addig a pontig, ahol nincs visszaút. Tényleg, ami a kormány két oldalán közötti nyílt szembenállást illeti, nem igazán szeretném, hogyha nyíltan kritizálnak egymást a médiákban. Ez nem jó, és remélem, hogy ezt mindenki megérti Romániában. De ugyanakkor az is tény, hogy a bíróság minden szinten fel tud lépni, és nem is korlátozza saját magát e- ebben, ezt is el kell mondanunk. Gomes asszony azt kérte, hogy legyek kemény, Hát nem hiszem, hogy az a, az a hír járja rólam, hogy gyenge lennék, de megpróbálok megfelelni ennek az elvárásnak. A mai napon is. És egyébként Holmájer asszonynak meg azt szeretném mondani, hogy amikor az országok vezetőit, politikusokat, miniszterelnököket kritizálunk, nem magukat, az országokat kritizáljuk, hanem a politikusaikat. Az országok ugyanis többből állnak, mint politikusokból, mondom ezt én, mint politikus, szerencsére. Aztán van még egy dolog, ami a szenvedélyem, de nem igazán van válaszom erre, ez a kutyák kérdése. Tudom, hogy erre nagyon odafigyel a közvélemény. Tudom, hogy nagyon sok európai állampolgár ö, szívéhez közel áll ez a kérdés, és tényleg szörnyű, ami a kóbor kutyákkal történik Romániában. De mivel imádom a kutyákat, nekem is van, el kell mondanom, hogy a probléma rendkívül összetett. Hogyha az utcán egy gyereket, egy kóbor kutya halára mar, akkor mit csinál az ember a kóbor kutyákkal? Tudom, hogy humánusabban kellene eljárni velük, és többet tenni értük, és nyilván van itt még tennivaló szintén, de hát az éremnek két oldala van, és azt gondolom, hogy akkor vagyunk ferek, hogyha mind a két oldalát megvizsgáljuk. Mert ugye emberi tragédiák is vannak, nem, nem kevés, és nem csak Romániában kóborkutyák miatt. Végezetül. Tisztelt elnök úr, a végső szavam az, hogy nagyon örültem ennek a vitának, őszinte vagyok, és teljesen nyílt önökkel szemben. Azt gondoltam, hogy az lesz, hogy majd jobbról-balról egymást támadják majd az emberek politikai síkon, de meg kell mondanom, hogy nagyon kellemesen csalódtam, amiatt, hogy az ön szakbizottsága elnök úr a strukturális kérdésekről akart beszélni, illetve arról, hogy hogyan segíthetünk abban, hogy itt javítsunk a strukturális kérdések terén, és azt hiszem, hogy az is úgy fair, hogy a szakbizottság végül is egyetértett azzal az értékeléssel, hogy az elmúlt évek során Románia óriásit lépett előre ezeken a területeken. Köszönöm szépen. Köszönöm, alelnök úr, Franz. Nagyon ritka, hogy ebben a bizottságban megtapsolnak valakit, minden esetre köszönöm, hogy ez megtörtént. Minden esetre még egy dolgot szeretnék szólni. Azt eh, a kifejezést használta, hogy az egyik frakció megpróbál a másik ellen eh, szövetkezni, vagy kiátszani ezt a helyzetet, de nem, ez egy alapvető jogokról szóló vita, van egy mechanizmus, ami dinamikus dolog, még nem jutott nyugvópontjára, és természetesen nagyon sok érdeklődést vált ki, aggodalmat, sok feszültséget, de szeretném megköszönni a kollégáimnak, hogy legalábbis méltósággal és fegyelemmel tudtunk beszélni erről a kérdésről. Nyilván sok nyugtalanságot kivált ez a kérdés, de ha nagy fegyelemmel vizsgáljuk ezeket az alapjogi kérdéseket, akkor remélhetőleg előbb-utóbb eredményre jutunk. Köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre e, megfelelő hozzáállással és pontosan. Köszönöm szépen. És a kollégák kedvéért mondom, hogy ha szükséges, akkor a koordinátori ülésen visszatérhetünk a kérdésre. Köszönöm szépen. Colleagues, we uh, move straight to the next. Kérem kollégák, térjünk a következő pontra, a nyolcadikra. Gonna keep going. If you could um, move quickly out of Kérem, hogy rendezetten és gyorsan távozzon az, akinek most távoznia kell. Niedermüller Péter ennek a jelentésnek a jelentéstevője. Fernandez úrral már zajlott egy eszmecsere. We have the exchange of views with Mr. Fernandez. Aki a 2016-os költségvetésnek, a bizottsági költségvetésnek a jelentéstevője. A Libe prioritásait eh, ezen költségvetés tekintetében Niedermüller úr fogja előadni. Nagyon fontos kérdés az, kedves kollégák, hogyha valaki nem eh, szeretne részt venni ebben a vitában, akkor kérem eh, minél gyorsabban távozzon és szép csendben aztán az árnyék előadókkal lesz majd egy vita. Actually, no, it's Mr. Niedermüller first. De nem, javítja magát az elnök. Elnézést kérve Fernandez úrtól. Péter, Niedermüller úr. Thank you very much. I can hear. Köszönöm szépen. Szinte semmit nem hallok. It's very fortunate because I made a mistake. Ez nagyon sajnálatos, mert most, illetve szerencsés körülmény, mert Uh, úgyis egy kis hibát vétettem, de jó, hogy nem hallottam. Very much. <laughs> My vice chair, Mr. Chodowski, has uh, called the place to order. Thank you, Thomas. Sajnos a tolmácsok sem sokat hallanak ebben a zajban. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni Fernández úr munkáját, és azt, hogy itt van velünk, és szeretnék megemlíteni néhány prioritást a Libel Bizottság prioritásait, már ami a 2016-os költségvetést illeti. A prioritások közül némelyeket kiküldtünk egy levelben, amelyet elnökünk, Morales úr küldött a Költségvetési Bizottság elnökének. Az általános első pont a jelenlegi vitához kapcsolódik, a migrációs folyamatok a mediterrán tengeren és az EU reakt reakciója, ez fontos kérdés számunkra, és vannak fontosságot prioritások, amelyeket hangsúlyozni szeretnék ebben a kontextusban. Először is biztosítani kell eh, egyebek között eh, az áthelyezési és eh, reallokációs mechanizmus folyamat működését. All frontline member states experiencing migration pressure. Az első vonalban lévő tagállamokat ebben segíteni kell. Költségvetési választ kell adni a humanitárius kihívásokra, amelyekkel szembenéz az EU a migrációval szemben a földközi tengeren, különösen ami a kutatás és mentés műveleteit illeti harmadik pont. Az IASZO költségvetését és személyzetét 2016-ban bővíteni kell, különösen azon bizottságra gondolok, amely a jogi kérelmeket vizsgálja. A Frontex költségvetését is bővíteni javasoljuk, különösen a Triton és Poseidon műveletek tekintetében. A prioritás az életmentés a tengeren. a GHI ügynökségek esetében a bizottságnak figyelembe kell venni, hogy milyen feladatai eh, vannak a bel- és igazságügyi ügynökségeknek, és milyen munkaterhelésük van. Ami pedig a monitoring és jogállam misági eszközök segítését illeti. Emellett a kulcsfontosságú prioritások mellett kérdezném Fernández urat, hogy a bizottság mit javasol a rugalmasági eszköz mozgósításával kapcsolatosan. Számomra ez nagyon lényeges, mert én vagyok az előadója a témának. Ön is tudja, hogy a rugalmassági eszköz használata a része a bizottsági javaslatnak, ami a sürgős relokációs mechanizmust illeti, hogy Görögországnak és Olaszországnak segítséget nyújtsunk. A Költségvetési Bizottság hogyan gondolkodik ezekről a javaslatokról? A 2016-os költségvetési tárgyalásokkal párhuzamosan zajlik mindez, hiszen a javasolt növekedés a 2016-os költségvetéshez kapcsolódik, és a jelenlegi tanácsi tárgyalások kontextusában eh, fogjuk, fogunk erről tárgyalni, már ami a lokalizációs eh, gyakorlatot illeti. Köszönöm szépen, Péter, hogy ilyen egyetemű kérdéseket tett fel Fernández úrnak. Fernández úrnak adnám meg a szót, hogy beszéljen a libe prioritásokról, és aztán megadom majd az árnyékjelentéstevőknek a szót. Fernández úr szeretne a kérdésekre reagálni. Oui, merci, monsieur le président. Igen, köszönöm, elnök úr, a szót. Ami orientációs ö, ö, elképzelésünk már megszavazásra került a Költségvetési Bizottságban is, a mandátumot és a trialógust illetően is, ezt képviselem itt. Itt a mi prioritásunkat tartalmazza márciusban, március 11-én szavaztunk a főbb irányvonalakról, és ezek keretén belül megvettük a három et a foglalkoztatottságot, a vállalkozást és a szolidaritást kívül belül. Ugyanakkor a biztonságot és a migrációt. Nyilván aztán ezeknek a prioritásoknak vannak költségvetési következményei az egyes költségvetési sorokban és a programokban. Egy elvből indulunk ki a 2016-os költségvetésben. Nevezetesen, hogy a kötelezettségvállalásokat tiszteletbe tartjuk. Pactus observantes. Ez mit jelent? Nem más, mint azt, hogy amit a tanács e, elkötelezettségként magáévá tett a parlamenttel szemben, és itt most a rugalmasságra gondolok, illetve a több éves pénzügyi keretre 2014-2020 vonatkozásában másképp alkalmazandó, ami a rugalmasságot illeti, ahhoz képest, mint amit tettünk 2007-2013-ban. Elfogadtuk a csökkenő tendenciát, mert a rugalmasságot felhasználhatjuk. Ez nem más, mint a rugalmassági eszköz, hiszen a tanácssal megállapodás született, ugyanis ami minket illet, a rugalmassági eszköz, mint például a szolidási alap, olyan eszközök, amelyek a több éves pénzügyi kereten túl mutatnak. Aztán van egy újdonság, hogy az egy évben fel nem használt összegeket 2016-tól kötelezettségvállalásként föl lehet használni a következő évben, mert globális viszonylatban tekintik majd őket. Kis költségvetéssel, hatékonysági okoknál fogva ezt a rugalmasságot kell majd felhasználni a rugalmassági eszközök keretén belül. Aztán a kötelezettségvállalások tisztelben tartása már más lapra tartozik, mint nem kellene többet beszélni a kifizetésekről ez egyszerűen elfogadhatatlan, hogy több mint két milliárd hátralékkal rendelkezünk. Ez egyszerűen elfogadhatatlan. A kifizetések logikus következményei a kötelezettségvállalásoknak. És nem kellene a tanácstól kérni, hogy fizesse ki a, a számlákat, a, az adósságait, amiket végül is kifizetésnél jóváírt. Mindez a fontos ö, ö, fejezetekben így történik. Ott van a hármas. Ott van egy kis probléma. Például a kísérleti projektek terén, vagy az előkészítő szakban. A 124 millió euró, ami a rugalmasági eszközre szánt keret, nem elegendő szerintünk. Ugyanis Nagyobb márzsra van szükség az előre nem látható dolgokra, illetve a kísérleti projektekre, előkészítő intézkedésekre. Nos, ami pedig ezt a bizottsági költségvetést illeti. Vannak bizonyos emelések, a két alap, a két fő alap a menekültügyi, az integrációs alap területén 36,3% a kötelezett vállalások terén, ez jelentős, a belső biztonság 7,5%-os mértékben, ez az elkö- a kötelezettségvállások oldalán. Kifizetés 35% az elsőnél, 15,5%-os az utóbbinál. Aztán, ami az igazságosságos a jogegyenlőség, állampolgársági sort illeti, ott most összehasonlítom 2015-tel 4,5%-os növelés tapasztalható a kötelezettségvállások terén. Aztán van egy másik generikus dolog mandátumunkban, amit a Költségvetési Bizottság megszavazott a három oldal egyeztetésekre. Nevezetesen, hogy ami a személyzetet illeti, az 5%-os csökkentés az 5 év alatt, tehát ez átlagérték évente, nem úgy alkalmazandó, mint amikor sürgősségről van szó. Ugye kilenc ügynökség van, láthatjuk például, hogy a Frontexnél 34%-os a kötelezettségvállalási növekedés, és csak az EASO-nál van 2,4%-os csökkentés, és 0,4%-os a csökkentés egy másik ügynökségnél. Ugyanis ez a mi prioritásunk. Belevettük a jelentésbe a mandátumhoz, hogy általában odafigyelünk az ügynökségekre, konkrétan viszont az asean és az Európolt, illetve azokat az ügynökségeket, amelyek a Libéhez tartoznak. A közelmúltban elfogadtuk a DAP 5-öt. A következő plenáris elé kerül szavazásra Strasbourgban, ahol a bizottság megerősítéseket javasol, négyet a Frontexnél például, ezen kívül még az Európolnál is, de az 5%-os szabály miatt a 2016-os bizottsági költségvetés tervezetben kevesebb a Frontexnél, az Europolnál a, a munkatársak száma, és négyel kevesebb a Eurojustnál is. Ez azt bizonyítja, hogy esetenként kellene elemezni a személyzeti kérdéseket az ügynökségeknél. Aztán mondanék még egy valamit, nevezetesen azt, hogy olyan költségvetés tervezetről beszélünk most a bizottságnak, amelyel kapcsolatban a tanácsnak lesz egy olvasata. És általában a tanácsi olvasatoktól a legrosszabbra számítok, mert a tanács mindig nagyon szép nyilatkozatokat tesz. És aztán elfogadják, és ugye ezekkel mindig egyetértünk, mindannyian, de aztán utána nincs megfelelő mennyiségű pénz a prioritásokra. Néha még arra sincs pénz, hogy kifizessék azt, ami már bekövetkezett. Erről beszéltem az előbb. Mindazonáltal. Az én általam említett prioritásokról fogunk tárgyalni. Hét javaslatunk van, a bizottsági költségvetés tervezetről, olyan emelésekkel, de kritikákkal is, amelyek egyértelműen elhangzottak, és majd meglátjuk, hogy a trialóguson mi történik szeptember 3-a a költségvetési módosítási indítványok beadásának határideje. Itt már konkrétumokról lesz szó. A mondátumot illetően nem kell konkrétumokat részletesen felsorolni. Az ügynökségekről beszéltem, aztán szeptember közepén elfogadásra kerül 28-30-án módosítók, október 12-13 állásfoglalás, szavazás, október 28 plenáris szavazás, október végén elemzés, értékelés, és egy dolgot remélek a tanácstól, observandum, és még egy másikat, hogy a politikai prioritások, amelyeket bejelent, költségvetési sorokban is, kötelezettségvállalásokban és kifizetésekben is megjelennek. Köszönöm szépen! Um, uh, Köszönöm szépen, Fernández úr. Először szeretném az enyék jelentéstevőknek megadni a szót. Thomas először, uh, és aztán a soron következők. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy Péternek köszönetet mondok azért, eh, ahogyan ezt a párbeszédet eh, vezeti, és ahogyan az tevők ülését levezette. Egy ilyen ülés volt, és nagyon konstruktív volt. Megpróbáltuk az álláspontunkat közösen megfogalmazni az EPP nevében. Csak annyit szeretnék mondani, hogy eh, az MF és a Frontex költségvetését szeretnénk növelni, hogy a migrációs válságra megoldást találjanak. A Frontex, EASO, Europol és Eurojust költségvetését szeretnénk eh, kivonni azon szabály vagy kötelezettség alól, hogy a létszámot csökkenteni kell, ez vonatkozik minden egyéb európai intézményre. Mivel eh, ilyen eh, jelentősen megnőtt a feladatuk, megnőttek a feladataik, ezért szeretnénk mentesíteni őket a létszámlépítés kötelezettsége alól. Azután az ESZO és az Europol költségvetésének növelését támogatjuk, hogy tudjanak reagálni a migráció területén jelentkező új kihívásokra, illetve a terrorizmus és szervezett bűnözés jelentette új kihívásokra. És az utolsó gondolatom, Hosszú ideje nem adtunk többletforrást a kábítószer ellenes küzdelem támogatására. Figyelembe kell vennünk, hogy az elmúlt hat évben több mint 50 új szintetikus kábítószer került a piacra. A néppárt nevében szeretném kérni a bizottságot, hogy nagyon alaposan gondolkodjon el az ECDDA feladatköréről, ez az ügynökség, amely a kábítószerekkel foglalkozik. Úgy gondoljuk, hogy ez a kérdés nem kapott kellő figyelmet az elmúlt időszakban. Nem szabad szemet fújnunk a kábítószer használat kérdése felett, valamit kell kezdenünk ezzel a problémával. A gazdasági válság nyomán még inkább súlyos problémává vált ez. Köszönöm szépen a vitát tehát, és köszönöm minden kollégának, hogy ilyen konstruktívan álltak a költségvetés szervezet vitájához. Köszönöm. Köszönöm, Tomás Carlos. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is azt szeretném elmondani, hogy bizonyos vagyok abban, hogy Fermendes kollégám kiváló munkát végzett a 2016-os költségvetése nézve, akkor ugyanúgy, ahogyan a Juncker terv esetében. Három dolgot szeretnék elmondani. Először is egy általános kérdés, ami nem feltétlenül a mi hatáskörünk, de szeretném, hogyha szóba kerülne. Továbbra is elégtelen az Európai Unió ambícióihoz képest a költségvetés. Próbálunk több Európát építeni egy nevetséges költségvetésből, amely a GDP 1%-át sem éri el másodszor. Egyértelmű, hogy a bizottságunk új kihívásokat fogad el, ahogyan már nagyon jól rámutattak a korábbi felszólalók. Különösen gondolok most arra, hogy a földközi tengeri migrációs nyomással szembe kell néznünk, illetve a menekült áramlattal. Ehhez azonnali válaszokra van szükség, és hogyha a válaszok közül valamelyikre lehet már számítani, akkor erre költségvetési forrást is el kell különéteni vagyis új eszközöket kell mozgósítani, mint például a rugalmassági eszköz, ahogyan Niedermüller kolléga erre nagyon helyesen rámutatott. Választ kell adnunk ezekre a sürgősen felmerülő kérdésekre, harmadszor és utolsó sorban. Fernandes úr ezt már említette, Sokszor a költségvetés előkészítésében a parlament csak is elismétli a bizottság érveit. A bizottság tesz egy javaslatot, a tanács ezen valamit próbál módosítani, a parlament még visszatér a bizottsági számokhoz. Ez nem elégséges hiszen ebben az esetben a bizottság által javasolt eh, számok alacsonyabbak, mint a valós szükségletek. Ahogyan Tomás elmondta, eh, például a kábítószer elleni küzdelemben is elégtelenek a források. A nagy ügynökségeknél eh, ez említett lépés valószínűleg hasznos lehet, de a kis ügynökségeknél akár egy munkahely elvesztése vagy egy posztelvesztése és is eh, veszélybe sodorhatja az ügynökség működését. Ezek az összegek, amelyeket meg lehet takarítani, gyakorlatilag nevetségesek eh, az Európai Unió költségvetéséhez képest. Szeretném, hogyha Fernandes úr eh, megfogalmazná ezeket az agályokat, és köszönöm szépen félbe kell szakítanom a költségvetési vitát, ez talán az egyik legfontosabb feladatunk, de az alapvető jogokra vonatkozó meghallgatás és a feladatunk, és uh, itt lesznek még a jelöltek is, meláni utolsó felszólalóként, és röviden szóljon, legyen szíves. Elnézést, hogy ezt kell mondanom. Köszönöm szépen, svédül szeretnék beszélni, lehet, hogy még gyorsabban tudok beszélni. Köszönöm szépen, igyekszem tehát rövidre fogni magamat. Csupán annyit szeretnék mondani, hogy nem támogatjuk teljes egészében ezt a tervezetet. Egy olyan költségvetést szeretnénk elfogadva, elfogadni, amely az integrációt, a befogadást és az ember életek megmentését szolgálja. Azt szeretnénk, hogy azon tagállamok több forrást kapjanak, akik bemutatták, hogy vállalják a felelősséget. Például az EASZ-nak kell nagyobb költségvetést biztosítani, és nem hiszek az elnyomó represszív intézkedésekben. Úgy gondolom, hogy az Európai Tanács meglehetősen veszélyes úton indult el a relocation and resettlement, tehát a kvótára vonatkozó javaslatot úgy tűnik, hogy feladják. Ez ellen síkra kell szállnunk. Talán pénzzel lehet a legjobban ennek ellenében menni. A katonai intervencióra mindig van pénz fegyverekre mindig van pénz, mi több a Frontexre is van pénz, mi pedig azt szeretnénk, hogy a relocation és resettlement, tehát a menedékkérőket áthelyező rendszerre több pénz legyen, és végezzük ezt a munkát úgy el, hogyha a tanács nem is támogat. Hát angolul is, meg svédül is mindig rövidre fogja magát képviselőtársam, köszönöm. Most pedig elnézést, hogy ennyire szorong, megszorítom a jelentéstevünket. Először Péternek adom maga szót. Köszönöm szépen, csak nagyon rövidre foghatom magamat. Köszönöm Fernandes úr észrevételeit, meglátásait, nagyon fontos ez számunkra is, ugyanakkor az árnyék jelentéstevőknek is. Köszönöm a munkát, azt gondolom hogy jó az hangulat, az atmoszféra, a szakbizottságban folytatni fogjuk a munkát annak érdekében, hogy egy erős és konzisztens álláspontot dolgozzunk ki, a 2016-os költségvetésről alkotott libe véleményt dolgozzuk ki. Köszönöm, Fernández úr! Igen, igaz, a költségvetés alacsony, kb. 1% a GDP-nek, az amerikaiak GDP-nek 20%-a. Ez nem tud minden komp- új kompetenciát, prioritást lefedni, de jelentős azért Európa számára, és óriási a hozzáadott értéke. Minden európainak állandóan el kellene mondania azt, hogy az európai ö, költségvetés 94%-ban befektetés, 6%-a csak az adminisztratív költségeknek a költségvetés. Úgyhogy nagyon jelentős, és van egy olyan ö, hozzáadott értéke, ami megkérdőjelezhetetlen. Új saját forrásokról is van szó, de hát ez már más ö, vita tárgya, a kedvezményezettek, a hozzájárulást fizetők között meg kell találni a megfelelő egyensúlyt, de ez egy másik dologra is átterel minket. Vannak olyan tagállamok, amik egyetértenek a több éves pénzügyi kerettel azt mondják, hogy ugye ez kötelező, mert egyhangúságra van szükség. Aztán minden évben egyre kisebb költségvetést fogadunk el ahhoz képest, ami a több éves pénzügyi keretben állt, mint szám. Ez egyszerűen értetlen. Ugyanazok a tagállamok, amelyek megszavazták a több éves pénzügyi keretet, utána szisztematikusan minden egyes költségvetés ellen szavaznak. Azt nem akarnám most itt felsorolni, hogy melyek ezek konkrétan, de több is van belőlük. Aztán még valamit kellene tennünk, amit soha nem teszünk, nevezetesen tudjuk, hogy mennyibe kerül, ha még egy munkahelyet teremtünk. Azt is meg kellene nézni, hogy mennyibe kerül, hogyha egy munkahelyet megszüntetünk. Ez nagyon fontos dolog. Mert hogyha valamit eltüntetünk, akkor kéne tudni azt is, hogy ez mibe kerül az Európai Uniónak. És hogyha többbe kerül, az a lépés, amit nem teszünk meg, akkor valamit változtatni kellene az elképzeléseken. És azt gondolom, hogy így tekinteni a költségvetést fontos dolog, hogy mennyibe kerül az, hogyha nem tesszük meg azt, amit meg kellene tennünk. Persze nem elég a pénz nagyon sok ügynökség számára, de hát vannak korlátaink. A több éves pénzügyi kereten belül. Kérem a megértésüket is. De hogyha mindegyes szakbizottság módosító indítványát figyelembe vennénk, akkor egy külön pénzügyi keretet kellene készíteni, és legalább hét költségvetésre ez az egy nem lenne elegendő. Köszönöm szépen. Köszönjük Fernández, úr, Fernández úrnak és az árnyék jelentéstevőknek, illetve Niedermüller Péternek a munkát. Július 15-én mutatjuk majd be a Libe véleményét, az elkészült dokumentumot, tehát itt a IBE-ben 11. napi rendi pont a alapjogi ügynökség eh, igazgatói álláshelyének betöltésére jelentkező jelöltekre vonatkozó kiválasztási eljárás. A 168 per 2007 EK tanácsi rendelet 15. cikkében foglaltaknak megfelelően köszönöm a kollégáknak, hogy eljöttek. Elnézést kérek, hogy csütörtök délutára tudtuk tenni ezt a fontos napi rendi pontot. Köszönöm, hogy eljöttek. Nagyon-nagyon fontos kérdésről van szó. Um, hol is vannak az elnöki jegyzeteim? Sorry, colleagues, I have to some, draw some lots, so I'm just checking. Um... Elnézést, kollégáim, keresem a papírjaimat. Nos, hogyha mindenki készen áll, akkor meghallgatjuk az alapjogi ügynökség igazgatói állásjelöltjeit. Mindezt a idevágó rendelet 15. cikke alapján a parlament és a tanács véleményt mond a jelöltekről. A három shortlistra került jelöltet hallgatjuk meg a 168 per 2007-es rendelet 15. cikk második bekezdése kapcsán. Felolvasom ezt a cikket. A a bizottság listája alapján és egy eh, transzparens átlát, átlátható kiválasztási eljárás alapján a bizottság javaslatot készít a Európai Parlamentnek. D. Az Európai Parlament és a Európai Unió tanácsa pedig eh, felállíti egy A libem elő, előzetes kérdéseket intézett, egy kérdőívet intézett a jelöltekhez, három kérdést kapott mindegyik. A jelöltek írásban válaszolták meg ezeket a kérdéseket, és a válaszokat az ülés dokumentumok között megtalálhatják. Szavazni július másodikán fogunk. Tehát másodikán szavazunk. Most pedig eldöntjük, hogy ki az első jelölt, akit meghallgatunk, és utána pedig eh, ABC sorrendben járunk el. Nem tűnik ez eh, talán fontosnak, de hát mégiscsak kihúzom az első jelöltet és a másik két jelöltet az ezután következő eh, sorrendben, ABC sorrendben hallgatjuk meg, láthatják a Libében valóban átlátható minden eljárás, átlátható ez a dobozka is, melyből kihúzom a papírt ki akarom küszöbölni, bárki elfogultságba vádoljon. Nem ismerem egyébként egyik jelöltet sem, egyik jelölt sem, barátom, rokonom, komám, sőt, skót sincs közöttük. Uflaherti az első. Uflaherti úr az első. Tehát akkor önnek adom meg a szót. Más nevet is kihúzhattam volna az átlátható kis üvegkockából, de mondom, a többi, többi eh, képviselőt pedig meghallgatjuk ABC sorrendben. A következő pedig here is, is the order. Okay? So, so I welcome Mr. Um, O'Flaherty to the Libé meeting. Üdvözlöm O'Flaherty urat a Libé ülésem. Fárasztó nap végén vagyunk, kedves kollégák, de el szeretném mondani, meghallgatást hogyan struktúráljuk. A jelölt egy szóbeli bevezetőt tart, maximum 5 perces bevezetőt tarthat. Ezután, a bevezető után 11 kérdést lehet feltenni. Azt gondolom, hogy idáig eljutott, biztos kezelni tudja majd ezt a helyzetet, tehát 11 kérdést hallgatunk majd meg a képviselők részéről. Mindegyik slot 3 perces lesz, 1 perc a kérdésekre, 2 perc a válaszra. Kérem, vegyék figyelembe, hogy nagyon szigorúnak kell lennem, és biztosítanom kell, hogy a felszólalási időt betartják, máskülönben az utolsó felszólaló nem kap szót. Tehát kérem, hogy fogadják el, hogy megszakítom önöket, hogyha túl hosszan beszélnek. Minden jelölt esetében egyébként így fogok eljárni bármelyik hivatalos nyelven felszólalhatnak, figyelembe véve kérem, hogy vegyék figyelembe, hogy tolmácsolás történik, tehát kérem, hogy ne túl, hossz, ne túl gyorsan beszéljen. Megadom Uf Laherty jelöltnek a szót, jelzem, hogy maximum 5 percben egy bevezető nyil, nyilatkozatot szeretnénk, hogy tegye. Kérem a kollégákat, hogy fejezzék be a beszélgetést, adjunk esélyt Ófleherti úrnak Nem lesz ez egy könnyű fellépés, de most már itt is vagyunk. Parancsoljon, Flaherty úr, Flaherty úr, öné szó. Köszönöm szépen, elnök úr, igen, tisztelt szakbizottsági tagok, nagy öröm, hogy itt ma délután felszólalhatok. Ma délelőtt az alapjogi ügynökség jelentését eh, hallgatták meg, micsoda nagy siker az alapjogi ügynökség tevékenysége ez alatt az öt év alatt hatékony forrásokat biztosított, hatékony eszközöket biztosított annak érdekében, hogy az alapjogokat jobban lehessen érvényesíteni az európai állampolgárok számára. Ahogy az ügynökség előre halad, erre, arra szeretnék javaslatot tenni, hogy az idáig elértekre építsünk, és három szempontra koncentráljunk. E három szempontról szeretnék röviden beszélni. Az első az alapjogok mainstreameléséről, vagy pedig horizontális tételéről szól, minden Európai Uniós intézményre terjesszük ki. Az alapjogok bizonyos kontextusban megjelennek, másokban nem. Például a biztonsági kontextusban nem annyira jelennek meg. Tehát az első szempont a mainstreaming, vagy a horizontális tétel. Másodszorban úgy gondolom, hogy az ügynökség a tagállamok irányában is eh, nagyobb figyelmet fordíthatna, a, a, ráirányíthatná a figyelmet az alapjogi kartára. Persze ezt elsősorban a tagállamoknak és a nemzeti szereplőknek kellene tennie, megtennie, ám az FRA, tehát az alapjogi ügynökség eh, katalizátorként működhetne Harmadsorban pedig figyelmemet azokra a szereplőkre irányítanám, akik nem intézményi szereplők, nem állami szereplők, de mégis fontos szerepet játszanak az alapjogok érvényesítésében. A cégekre gondolok, fontos, hogy a cégek az alapjogok érvényesítésé során a felelősségükkel tisztába kerüljenek. Gondoljanak digitális egységes piacra, vagy az adatmegőrzés kötelmekre, illetve az adattörlési kötelezettségekre. Az alapjogi ügynökség feladata az, hogy önöket, a parlamenti döntéshozókat jobban támogassa, és megkérdezhetik, hogy miért javaslom, miért gondolom azt, hogy minősített vagyok erre a munkára, vagy miért szeretnék igazgatóvá válni. Először is az FRA igazgatói elkötelezett európai kell, hogy legyen. Nos, meg szeretném ragadni a lehetőséget, hogy biztosítsam önöket arról, hogy büszke európai vagyok, az értékek Európájának, a Nobel békedélyes Európa állampolgára vagyok. Másodszorban az igazgatónak a legfontosabb um, feladatban tapasztalattal kell rendelkezni, mégpedig, hogy a jogszabályt életszerűvé tegye, a közpolitika valóságává tegye. Nyolc éves tapasztalatot szereztem az ENSZ Emberi Jogi Bizottságában, ahol intenzív párbeszédet folytattam különböző államokkal annak érdekében, hogy jobban megfeleljenek az alapjogok érvényesítéséből rájuk háruló felelősségnek, és ezt hiszem, hogy ez minősít erre a munkára. Az igazgatónak fontos, hogy megértse az FRA támogató funkcióját, nem az FRA politizál, az FRA támogató funkciót végez, jó elemzéseket, jó adatokat biztosít. Ez egy kicsiket analóg ahhoz a munkához, amelyet egy nemzeti emberi jogi intézmény vezetőjeként végeztem. Hasonló módon itt is nem a parlamenti képviselőket, hanem a döntéshozókat támogattuk háttéranyagokkal, információval. Végezetül egy igazgatónak megfelelő múltal kell rendelkeznie. Hogyha igazgató vá szeretne valaki válni, akkor be kell bizonyítania, hogy komplex, magas szintű emberi jogi céloknak meg tudott felállni a múltjában. Ebből is sor példát tudnék hozni, de épp a múlt évi példát hozom fel. Múlt évben a ENSZ emberi jogi felügyeleti rendszerének átalakítására bólintott rá a közgyűlés New Yorkban és ennek a folyamatnak az eredménye abból a projektból eredt, amelyet én indítottam útjára, a Dublini folyamatként hívták ezt. A Dublini folyamat ajánlásainak 80%-át ezen multi-stakeholder gyakorlat eredményeiből emelte át az ENSZ közgyűlésem. Mondom, ez csak legutóbbi példája annak, hogy képes vagyok egy magas szintű, komplex közegben is megfelelő eredményeket elérni. Köszönöm. Thank you very much indeed, Mr. Köszönjük szépen, Oflaherti úr. Most pedig a bevezető után meghallgatjuk a kérdéseket belerázódom majd a második jelöltre. Elnézést, most még keresem az eljárást. Tehát az első kérdést az első koordinátor teszi fel. Egy perces kérdés, két perces válasz. Mónika Holmeyer, a néppárt nevében. Egy perces kérdés, két perces válasz. Monika, go ahead for one minute, please. Köszönöm szépen, elnök úr. Mónika, csak amíg felveszi Oflaherti úr a fejhallgatót, kérem, hogy addig, addig várjon. Timmermans biztos bejelentettem, Your microphone is now Again. Uh, will be about tolerance, namely hogy az antiszemita, antimuzulmán, antikeresztény és anti-kisebb, ellenes gyűlölet elleni fellépési kampányt indít. Hogyan gondolhatna az FRA hozzájárulni ehhez a vitához? Akkor most elindul a két perces válaszadási idő. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a bizottság ezen kezdeményezése nagyon fontos. Timmermans től hallottam, hogy az Európai Unió elszámoltathatósági keretét erősíti meg. Ez egy olyan kérdés, amely helyesen került kiválasztásra. Ez a három legfőbb prioritás közül az egyik az erre alapjogok megsértése területén. Az alapjogi ügynökség, az FRA különböző módon léphet fel. Egyrészt úgy, hogy megbízható adatokat gyűjt, ezt már most is ezt tedi, a gyűlöletbeszéd és a gyűlölet cselekmények területéről agregált kategóriákban. Ezt a munkát gyorsan elvégezheti. A Charlie Hebdo helyzetre adott válaszban láthatták ezt, hogy egy hónap alatt kitűnő eredményeket tud előállítani, biztosítani az FRA. Úgy remélem, tehát, hogy októberre ezt meg tudja tenni. Másodszorban az ügynökség technikai tanácsadást is ad a jogok védelmet, védelmének technikai szempontjairól gyűlöletbeszéd kapcsán. A érzékeny kérdés az, hogy hol húzzuk meg a szabad beszéd, illetve gyűlöletbeszéd közötti határt. Az alapjogi ügynökség ebben technikai segítséget adhat. Végezetül a eredmények akkor érvényesek majd, hogyha az, elosztjuk az eredményeket, a terjesztjük a felismeréseket, tehát fontos, hogy a kollekvium eredményeit a tagállamok irányában terjesszük, hiszen itt történik majd a változás. Köszönöm a következő egyperces kérdés. Kérdést Niedermüller Péter teszi fel az SZND nevében do apologise, not making it e- any easier for you. So for the S&D group, it's Mario Lauriston. Nem, Mario Lauriston. Uh, Mr. Fert. Köszönöm, elnök úr. Ferti úr, nagy benyomást tett rám az önéletrajza. Uh, a jogokkal kapcsolatban sok mindent tett már. Tudja, hogy itt a szakbizottságban azt várjuk el uh, az ügynökségtől, hogy nagyon fontos partnerünk legyen Rendkívüli sürgősséggel szükség van egy átfogó eszközre, hogy a tagállamokat összehasonlíthassuk az alapvető emberi jogok szempontjából. Ma hallottuk a jelentést az ügynökségtől, ami nagyon jó volt, de nem olyan lehetőség volt ez, amelynek keretén belül bizonyos mutatók segítségével összehasonlíthatnánk az országokat. Ön hogyan látja ezt? Reális elvárás ez? Az ön vezetése alatt az országonkénti jelentést el tudná készíteni az ügynökség? Parancsoljon, két percben válaszolhat. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm Loriston hogy Igen, jelen voltam a vitán ma délelőtt. Úgy gondolom, hogy az alapjogi ügynökség abba az irányba halad, amit önök szeretnének. Az idei rövid jelentés volt, nem absztrakt módon beszél a problémákról, de arról igen, hogy mik a problémák és mik a jó gyakorlatok. Ez nagyon fontos funkciója. A mutató a metodológiában rejlik, amit az ügynökség javasolt, és ez már bizonyos területeken ö, alkalmazást is nyert a romák és a gyerekek jogai területén. Nyilván, amit ön kér, az jelentős erőteljes elemzést kér, úgyhogy nagyon remélem, hogy a az ügynökségnek lesznek olyan kapacitásai, amelyel biztosíthatja azokat a dátumok, adatokat, amelyeket ön kér. De nem monitorozási ügynökség, úgyhogy ezt továbbra is tiszteletbe kell tartani, de azért remélhetőleg tudja szállítani azt az információt, amely arról szól, hogy tényleg mi történik az Európai Unió belül, és remélem, hogy ez előrelépést is jelent. Majd köszönöm szépen. A következő kérdés Helga Stevens az LCR e képviseletében egy percben parancsoljon. Nagyon köszönöm elnök úr a szót. Én is végighallgattam ezt a rendkívül érdekes bevezetőt, és elolvastam az ügynökség éves jelentését. A fogyatékkal élők kérdése része a nemzetközi egyezményeknek, amelyeket ratifikált az Európai Unió. Az ügynökség pedig egyértelmű, hogyha kiválósági központ kíván lenni, a kérdésem pontosan erre irányul a kiválósági központ jellegre, az egyezmények végrehajtása a fogyatékkal élőkre vonatkozóan. Mi a helyzet a gyakorlati megvalósításával ennek? Aztán, ha valakinek valami, valaki valamilyen fogyatékkal él, ezen a területen gyakorta diszkrimináció áldozataival találkozunk, aztán az LGBT jogok. Itt egyes megállapodások már léteznek, de itt például többszörös hátrányjal is indulhat valaki, hogyha valaki például fekete. Kérem a válaszát két percben. Köszönöm szépen, Stevens asszony. Nos, az Európai Uniós ratifikálása ennek az egyezménynek nemzetközi jó gyakorlatnak minősül. És nagyon fontos, hogy olyan regionális testület, mint ez, foglalkozik ezzel a kérdéssel. Úgyhogy úgy gondolom, hogy Európa már is igen magasra emeli a lécet a jó gyakorlat szempontjából. Ami aztán az elkötelezettségek megvalósítását illeti, az ügynökségnek alapos és fontos szerepet kell szánni, lényegesek az alapadatok, hogy hogyan történik a végrehajtás. Itt két területre gondolok, például a megfelelő lakhatás. Ezzel milyen mértékben foglalkoznak a tagállamok és az intézmények? Aztán ugyanolyan kihívás a kapacitás, és hogy milyen mértékben tartják tiszteletbe az autonómiáját, annak, az önállóságát annak a személynek, aki valamilyen fogyatékkal él. Tökéletesen egyetértek Stevens asszonynal, az alapjogokat illetően, illetve az hátrányos helyzetet illetően. És hogyha valaki fogyatékkal él, leszbikus, vagy LGBT, vagy kisebbséghez tartozik, vagy éppen roma, akkor negatív ö, tapasztalatai csak halmozódnak. Ö, gyakorlatilag ö, az alapvető jogoknak mindenkire kell vonatkoznia, teljesen függetlenül attól, hogy valaki nő vagy férfi, vagy gyöngébb, vagy erősebb, vagy valamilyen fogyatékkal él. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm szépen, Sógor úr. Egy perces kérdésre van lehetősége az EPP nevében. Thank you, Chair. <coughs> I'm so sorry. My, my apologies. Az elnök elnézést, tévedtem. A következő kérdést Cecilia Wikström teheti fel az Alde nevében. Elnézést kérek mindenkitől. Cecilia, egy percben. Köszönöm szépen. Az ön tanulmányi eredményei és háttere lenyűgöző. Az alapvető jogok ügynökségének soron következő igazgatója a nagyon jó vezető is kell, hogy legyen. Milyen tapasztalata van ilyen szempontból? Vezetette már ilyen szintű intézményt? Hányan tartoztak az ön felügyelete alá? mi volt a legnagyobb szervezet, amelyet vezetett, és hogy még konkrétabban és személyesen is megszólalja, talán mondhatna egy példát egy vezetési kérdésre, amit sikeresen megoldott korábbi karrierje során, és ráadásul ki sem töltöttem az egy percet. Köszönöm, Cecilia, Elnézést kérek a kollégáktól megint, eh, és eh, a jelöltől. Két percben válaszolhat, remélem, hogy sikerül. Igen. Nagyon sok ideig vezettem szervezeteket, például emberi jogi eh, terepi műveleteket az ENSZ égisz alatt Bosznia-Hercegovinában, Sierra Leone-ben nagyon kényes helyzetekben nagy csapatot és nagy költségvetést igazgattam koordinátorként az Ázsia csendes óceáni programban a menekül az emberi jogi ügynökség számára. Nem emlékszem már a költségvetés méretére, nem akarok most találgatni, de a közelmúltban vezető biztosként vezettem az Emberi Jogi Bizottságot, ez 25 főből állt, nagyon fontos problémákkal foglalkozott, például a közszolgálati szolgáltatások költségvetésének megnyírbálásával kapcsolatosan, tehát egy nagyon nehéz kontextusban sikeresen kezeltem ennek az operációnak a létszámcsökkentését, ez nagyon fájdalmas személyzeti döntéseket is jelentett, miközben a közvélemény által elvált szolgáltatásokat továbbra is nyújtani kellett, emberi szenvedést is kezelni kellett, de ezzel együtt úgy gondolom, hogy sikeres volt ez az erőfeszítés. Köszönöm. Likely, um... there's a slight concern. Van itt egy kis probléma. 11 kérdést szét kellene osztanom a frakció között, de a GUE-ből nincs itt senki, hogy kérdést tegyen fel. Úgyhogy egyelőre a hatos kérdést megadom a zöldeknek, Judith Sargentini. Ez egy, tudom, hogy egy kicsit kafkai groteszk megoldás, de ez lesz most a megoldás. Egy perces kérdést hallgassunk meg a zöldektől. Elmondta, hogy az Európai Unió nem nyomon követő testületként hozta létre az eferát, és pontosan ez a nehézség. Az Európai Parlamenten belül szeretnénk, hogyha nyomon követő monitoring testület volna a FRA. Azt szeretném kérdezni, hogy ebben a politikai játszmában hogy látja a helyzetét. A tagállamok nem szívesen látják azokat a viszonyszámokat, amelyekkel összehasonlítják az országokat. Az éves tervezésében nyilván ez releváns, és sok minden függ azoktól az adatoktól, amelyeket önök gyűjtenek. Mi az ön szerepe, hogyan látja a politikai szerepét ebben a szervezetben? Köszönöm szépen, Szergentini asszony. Az ügynökség szerepe az, hogy hibátlan információkkal jársa el a döntéshozókat, a, az önök testületét is, hogy ebből következtetéseket tudjanak levonni. A tagállami helyzetet kell ezeknek a témáknak tükrözniük, vagy ezeknek az adatoknak, hogy tudjuk, hogy mi történik, mi az, ami megfelel, és mi az, ami nem a nemzetközi normáknak. De nem az FRA feladata, hogy ítéletet alkosson intézményekkel vagy tagállamokkal kapcsolatosan. Úgy gondolom, hogy akkor már a parlament és más intézmények hatáskörét próbálnánk átvenni, ezt nem akarjuk. Az FRA támogató szerepet tölt be, támogatja az önök munkáját, miközben önök megerősítik az elszámoltathatósági kereteket. A Libe Bizottság is vizsgálja ezeket a javaslatokat. Mi szakértői támogatást tudunk adni a modellekről, a gyakorlati műveletekről, a meglévő nyomonkövetési keretekről Európában, arra nézve, hogy hogyan lehet azt, hogy kiegészítsük és ne versenyezzünk az Európa tanácsi keretekkel. Itt az EFERA nagy szerepet kaphat, de a nyomonkövetés és valamiféle megállapotás az államokra és intézményekre nézve nem olyas valami, amit az ügynökség saját szeret körében tudhat. Köszönöm szépen! 11 kérdést tudok tehát kiosztani a frakciók között. Most az rdd t hallgassuk meg. Van-e valaki az rdd től itt? Ez csak egy költői kérdés volt, tudom, hogy nincs itt senki, de hát fel kellett tennem ezt a kérdést, azért most arra már kiismerhettek volna. Úgy látom, hogy kezd a csütörtök délutáni hangulat uralkodni, úgyhogy én azt mondom, hogy folytassuk a munkát, de lehet, hogy valakivel szemben nem lesz méltányos, hogy kevesebbet kérdez. Hát minden esetre majd a végén döntsük el, hogy valaki másnak van-e kérdése. Szerintem igazságosabb, hogyha mindenki a lehető legtöbbet kérdezheti. Na mindegy, lépjünk tovább. Az e NF kapta meg a nyolcas kérdést, de nincs is itt senki a képviseletükben. Um, irritating because she just left and she would have asked a question. Úgy tudom, hogy fel akartak tenni egy kérdést, de akkor erre nem kerül sor. A kilences sem tudom feltenni, úgyhogy most Sógor úr, önön a sor. Tizedik kérdés az ön kérdése, kérem tegye fel, és elnézést, hogy az előbb már majdnem felszólítottam, de mégsem. Szóval, tízes kérdés az RPP részéről egy percben. Köszönöm szépen, megpróbálom nagyon röviden feltenni a kérdésemet. Hogyan tudja támogatni a bizottságot és a tagállamokat abban, hogy végrehajtsák a kartát olyan ha hagyományos nemzeti kisebbségekre gondolok, akik sok diszkriminációval kell, hogy szembenézzenek nyelvtörvények, a kollektív bűnösségről szóló vélemények Európában. Hogyan tudják végrehajtani a karta kitételeit tehát az FRA-tól, a bizottságtól és Timmermans úrtól azt kapjuk vissza sokszor, hogy ez tagállami kérdés. Nem akarom megemlíteni az összes rossz tanulót, csak néhányat. Görögország, Franciaország, Szlovák, Szlovákia, Románia jelölt úr. Öné a szó két percben. Köszönöm szépen Sógor Csabának a kérdést. Azt hiszem érdemes úgy megválaszolni a kérdést, hogy emlékeztetünk arra, hogy milyen alapvető szerepet játszik az alapjogi ügynökség abban, hogy a kartát nemzeti szinten valóságá váljék. A széles lakosság felmérések szerint 14%-ban ismeri a kartát, hát ez elfogadhatatlan. Az a fontos, hogy egy megfelelő alkotmányos keretet dolgozzunk ki, annak érdekében, hogy a karta igazi élettel teljen meg. A karta nagyon sok mindent szól a kis mond a kisebbségekről, Éppen ezért úgy gondolom, hogy az empowering, a helyzetbe hozás lépését kell megtennünk. Anna Gomes, az SND részéről. Én is a monitorozás, a nyomonkövetésre szerettem volna rákérdezni. Mit gondol, hogy a parlamenti képviselőket az ügynökség el tudná látni adatokkal hasonlatosan az európai szemeszterhez, amelyben ugye a költségvetési fejleményekről számolnak be, itt viszont az emberi jogok helyzetéről lehetne beszámolni ezen rendszeres EFERA jelentések keretén belül. El tudják-e készíteni ezt? Köszönöm szépen, Gomes asszony! Nagyon rövid válaszom az, hogy igen, azt gondolom, hogy nagyon is az alapjogi ügynökség azt hiszem, hogy örömmel fogadná az információ kérés a hozzáforduló képviselők kéréseit, amelynek során az unió politikainak szociális gazdasági kihatásait is megvizsgálhatnak az emberi jogok szempontjából, gondolok mondjuk a takarékossági intézkedésekre. Az alapjogokat nem lehet eh, szögre akasztani, az alapjogokat nem lehet eh, háttérbe szorítani, nem, az alapjogok az unió munkájának, döntéshozatalának minden területén meg kell, hogy jelenjenek, ezért fontosnak tartom az önkérdését. Kedves kollégák, van egy ötletem Tudom, hogy sokaknak menniük kell. Mi lenne, hogyha úgy járnánk el? Ez egy nagyon komoly pozíció, így egy teljesen fernek kell lennie többi jelöltel szemben. Tehát Tehát kérem, hogy maradjanak itt. járjunk el ugyanúgy a másik két jelölten is. Ezt gondolom, ezek nagyon jó kérdések voltak. Tegyük fel őket a másik két jelöltnek is. Azt hiszem, hogy eleve jó politikai egyensúlyt alakult, alakult ki. Tehát a két következő jelölthöz is ezeket a kérdéseket intéznénk. Sorry? Okay, one at a time. Judith first and then Cecilia. I was going to say, I, th I think the same hogy ugyanannyi kérdést, az magától értetődő, de hogy nem mindenkinek ugyanazt a kérdést tegyük fel, hát ez persze, persze, elnézést, akkor nem jól fogalmazta, mondja az elnök, tehát ugyanilyen elosztásban tegyük fel a kérdéseket, de hát persze, hát mindenki azt kérdez, amit szeretne. Persze, ugyanennyi kérdést tegyünk föl, ugyanígy elosztva a frakciók között, így eljárhatunk, ez segítene a dolgon, rendben van. Jó, hát akkor így járunk el és akkor ezzel ezt a meghallgatást most lezárnánk. Then I thank um, members for the questions. I thank Mr. Flattery uh, for his participation. Köszönöm szépen Óf Leherti úrnak, hogy eljött, köszönjük, hogy megválaszolta a kérdéseinket, köszönjük a türelmét, minden jót kívánunk. So colleagues, let's now move to our next candidate. Tovább lépünk, a következő jelölt következik, Fanderlan asszony, aki már jön is, már közeleg, Fanderlan asszony. Yes. So we start with Peter, or, oh, eh, or oh, we have to switch to Peter for the S&D. So one modification. Okay. So we just have that one modification, do we? Okay. Yes, just present. Akkor az SZND részéről Péter teszi fel a kérdést, ez az egyes, egyedik, egyetlen módosítás. Van der Laan azt, hogy elnézést nagyon formálisnak kell lennem. Um, welcome, uh, Ms. Van der Laan. Uh, Üdvözlöm Van der Laan asszonyt. Ön az Európai Parlament volt képviselője, van, aki jól ismeri. Szeretettel üdvözöljük itt ismét a parlamentben. szorít az idő, ön volt parlamenti képviselő csütörtök délutánban, pontosan tudja, hogy eh, milyen helyzet van itt csütörtök délután. Szeretettel üdvözlöm a Lébe Szakbizottságban. Röviden tájékoztatom, hogyan struktúráljuk a meghallgatást. Ön egy maximum 5 perces bevezetőt tart, utána pedig eh, fix számú kérdést tesznek fel a képviselők három perces egységekben egy percben a kérdés hangzik el a parlamenti képviselők részéről, két percben pedig ön válaszolhat. Maximum két percben, nem kell kihasználni a két percet természetesen, de maximum két perccel rendelkezésére. Kérem, vegye figyelembe, hogy szigorúan betartatom a felszólalás időt, a tolmácsolás minden nyelvre adott, Kérem, ne beszéljen túl gyorsan, de hát mint egy európai parlamenti képviselő volt, pontosan tudja, milyen tolmácsokkal dolgozni. Tehát megadom ennek a szót 5 percre, utána pedig a kérdéseket intézik majd önhöz. Van der Lán asszony szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Két tisztelt képviselők, örömmel vagyok itt ismét tíz éve alelnöke voltam a Libének. Annó a szeptember 11-i támogatások után ez a szakbizottság volt az, amely biztonság és az alapjogok érvényesülése közötti egyensúlyt kellett megtalálja. Nagyon sok minden megváltozott azóta, nem utolsó sorban az alapjogi karta is elfogadásra került, és nem csodálom, hogy a Libel szakbizottság továbbra is az alapjogok érvényesülésének frontján harcol. Sajnos ezt még nem értük el, létezik diszkrimináció a fogyaték elélők, a romák ellen létezik antiszemitizmus, van az lmbt elleni, LMBT csoportok elleni támogatás, nem mindenki fér hozzá az igazságszolgáltatáshoz, és még for, sorolhatnám. Az alapjogok területén tehát többet kell tenni a jövőben, mint a múltban új válaszokat kell adni az új gazdasági és biztonsági kihívásokra. Biztosítani kell, a szak, hogy a szak, szakpolitikák tiszteletben tartják az alapjogokat, figyelembe veszik, hogy mi működik és mi nem, és ilyen módon a korlátos forrásainkat maximum hatással tudjuk felhasználni. Ugyanakkor az alapjog ügynökség adatai az önök döntését kell, hogy szolgálják annak érdekében, hogy a diszkrimináció mentesen dolgozhassanak. Tudom, hogy különböző jelöltek vannak a, erre a pozícióra. Van, aki ezt előnynek tekinti, az, hogy hiszen így az alapjogi munkát a zajló vitákkal lehet összekapcsolni, és tudhatom tapasztalatom alapján, hogy öm, öm, valaki látja, valaki hátránynak, hogy valamilyen politikai párttagja voltam. Azt kell, hogy mondjam, hogy az alapjogi ügynökség akkor működhet csak jól, hogyha politikailag független, és a saját előírá, a, a saját a alapszabályát tartja be. A politikai karrierem befejezése után a Nemzetközi Büntető Törvényszék főbírójának munkatársa voltam, és mondhatom, hogy itt is a függetlensége határozta meg munkámkat, a politikát ráhagytuk a politikusokra, ugyanakkor a jogi keretre mindig felhívjuk a politikusok figyelmeit, ugyanakkor lehetőségeket is felmutatunk, hogyan lehet javítani a politika feltételein és az emberi jogok érvényesülésén. Önök itt a Libében sürgető humanitárius kihívásokra is választ keresnek, mint például a földközi tengeri kitérségi menekült kérdésére. Vagy arról döntenek, hogy a diszkrimináció vagy az antiszemitizmus ellen új forrásokat csoportosítanak, hogyha bármilyen ilyen döntésük van, akkor örömmel állok majd az önök rendelkezésére. Segítek abban, hogy meghatározom, hogy mi hatékony. Az alapjogi ügynökség az Európai Parlamentet szolgálja, és az elkövetkező években egy elmélyült alapjogi kultúrát kell elterjesztenünk az EU-ban. És azt gondolom, hogy a tapasztalatom hozzájárulhat ahhoz, hogy a FRA, tehát az alapjogi ügynökség széles körben eh, elterjeszte ezeket a meggyőződéseket, és önöket, a tanácsot, az ügynökségeket megfelelő adatokon alással. A jövőkép és az elkötelezettség fontos, de ne felejtjük, hogy nem az igazgató, hanem a management board az, aki a prioritásokkal dönt az intézményekkel együttműködve. Egy tapasztalt menedzserre van szükség, igazgatóra van szükség ehm, a FRA élén, biztosítandó azt, hogy a munkatársak hatékonyan és motiváltan dolgoznak. Az ICC ehm, Chief of Staffjaként ehm, a HR, a költségvetés kérdésével is foglalkoztam. 90 főállású munkatárs ügyei tartoztak hozzám. Én a stratégiai tervezés, a kockázatmenedzsment és a költségvetés kérdésében képviseltem az ICC-t, 100 milliós költségvetése van, egy független audit és egy független eh, vizsgáló bizottságot állítottam fel. Tehát a FRA csak annyira sikeres, amennyire a munkatársai sikeresek, és éppen ezért igyekszem a lehető legnagy jobb eh, sikerre vinni munkáját. Végezetül elnök úr, hatalmas kihívások előtt állunk. Gyakran azt gondoljuk, hogy eh, az alapjogok biztosítottak, vagy pedig már a könnyebb idők lukban kell ezekkel foglalkozni. Nem, biztosítani kell azt, hogy a fra az alapjogi ügynökség munkája hatékony legyen, és az adóforintokat megfelelően használjuk fel. Én nagyon szívesen vennék részt ebben a munkában. Köszönöm. Thank you very much, Ms. Van der Land. I'm going to... Köszönöm szépen, Van der Land asszony. Akkor Monika Holmájeré az első kérdés. A néppárt képviseltében egy perce van erre, és két perc a válaszra. Monika. Elnök úr, az emberi jogi ügynökség sok területen aktív volt, és aktív ma is. Olyan területeken is, amelyeken specializált ügynökségek, intézmények vannak. Ez pedig azt jelentheti, hogy bizonyos esetekben párhuzamosságok is fennállnak, illetve szükséges, hogy az ügynökségek és a szervek egymással kommunikáljanak hogy értelmezi a más ügynökségekkel való együttműködés lehetőségét, hogyan próbálja a párhuzamosságokat kiküszöbölni, amennyiben ő lesz az igazgató, és um, az emberi jogi ügynökséggel esetleg tematikai kérdésekben együttműködő ügynökségekkel, szervekkel hogyan próbál tartalmilag egyeztetni, és hogyan próbálja más ügynökségek munkája számára is biztosítani az FRA tevékenységének eredményeit. Két percben válaszoljon, kérem. Köszönöm szépen a kérdést. A más ügynökségekkel vagy más intézményekkel való együttműködés, például az Európa Tanács, vagy az Emberi Jogi Biztos, az ENSZ, és hát persze az EBSZ, és még sorolhatnám való együttműködés nagyon fontos, hiszen meg kell, ki kell küszöbölni a párhuzamoságot. A FRA már ma is egy sor intézménnyel, például a frontex el és az EASO-val együttműködési megállapodást írt alá. Éppen nem régében tekintettem ebbe bele, hogy a Frontex azt kérdezte, hogy hogyan lehet az alapjogi stratégiát jobban integrálni a munkánkba. Tehát az Európai Rendészeti Akadémiával. A frontex sok más szervel működik együtt a FRA, a Rendészeti Akadémiával való együttműködésben például azt vizsgálják, hogy az emberi jogi kérdéseket hogyan lehet a képzésben is megjeleníteni. Ez a lényeg, meg kell nézni, hogy hol rendelkezik a FRA többletértékkel, illetve hogy hol eredményesebb az, hogy másokkal működjünk együtt. Az Európai Parlamentnek is megvan maga a kutató részleg, és persze biztosítanunk kell, hogy ne párhuzamosan végezzük a munkát. Ez az együttműködés azt hiszem, hogy jól működik, de hogy ezen még van mit javítani, tökéletesíteni, annak érdekében, hogy a maximum impactet, a legnagyobb hatást elérjük. Elnézést, összekeveltem az egy percet a két perccel. Következő kérdés. Niedermüller Péter a szocialista frakció nevében egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen, Vandalán asszony, tekintettel a romák nehézségeire nagyon sok európai országban az oktatás, a szegregáció, de az általános diszkrimináció terén is a lakhatás, az egészségügy, a munkaerőpiac terén. Mi a célja a mandátuma során a roma integrációs stratégiák terén, hogy őket is ebbe, ezekbe az integrációs stratégiákba bevonja? Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a legtöbb célkitűzés már a nemzeti roma integrációs stratégiákban megjelent. Az ünnökség fő kulcs szerepe nem az, hogy újra ugyanezt elvégezze, hanem hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy a tagállami célok végrehajtásra is kerüljenek, és persze monitorozza a helyzetet. A biztos úr egyértelműen közleményében körvonalazta az ügynökség szerepét itt, rengeteg elemzése van szükség, és önnek tökéletesen igaza van, nagyon sok a teendő, a lakhatás, a munkavállalás terén, a diszkrimináció terén, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a romák mindenben teljes mértékben részt vessenek, és minden jogukat tiszteletbe tartsák. Az ügynökség szerepe, tehát nem az, hogy új célokat fogalmazzon meg, vagy megváltoztassa a már létezőket, hanem válvetve a tagállamokkal elérje azt, amit a tagállamok megígértek. Ez nem könnyű. Az új ügynökségi terv most a helyi ö, közösségeket célozta meg, hogy megvizsgálja, hogy milyen ö, akadályokba ütköznek nem csak a romák, hanem mások is, ö, és megtalálja megoldásokat. Én azt szeretném, hogyha az ügynökség ö, valós eredményeket elért területeken még több ilyen jellegű projektet vezessen be. Mert nem elemezgethetünk adatokat évről évre, mondván, hogy a helyzet nem jó. Meg kell találnunk az eredményeket, és aztán hasonlóképpen eljárni máshol is, a forrásokat megfelelően felhasználni, hogy a lehető legjobb eredményeket érjük el. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Gyurek úr következik az ECR képviseletében parancsoljon. Köszönöm szépen a szót. A következő kérdést szeretném önnek feltenni. Hogyan szándékozik a 14. cikk harmadik bekezdését alkalmazni a kártában? olyan szülőkre gondolok, akik gyakorlatilag a homoszexualitást ellentétes viselkedésformának tekintik az iskolában. Például Horvátországban népszavazást tartottak, amikor a szülők tömegesen a véleményüket kifejtették, és aztán utána összehasonlították ezt a népszavazás eredményeit a Karta 14. cikke értelmében mi a helyzet a szülők jogaival. Parancsoljon, két perc. A 14. cikk természetesen az oktatáshoz való jogról szól, és bár egyértelmű, a jog, nem az ügynökségnek kell eldönteni azt, hogy minden egyes tagállamban az egyes iskolák mit oktassanak az év során, azt hiszem ez kicsit túlzás lenne. Az ön által felvetett kérdés az LGBT eset, hogy ők biztonságban érzik-e magukat az iskolában, szélsőséges helyzet. Olyan ország állampolgára vagyok, ahol elsőként tettük lehetővé az ugyanazon neműek házasságát. Azt tapasztaljuk, hogy a jogszabályok csak egy része a megoldásnak. Mert attól még, hogy jogilag egyenjogúság van, nem jelenti azt, hogy az emberek biztonságba érzik magukat, hogy nem fogják megverni őket. Azt hiszem, hogy a tapasztalatok ezt egyértelműen bemutatták, hogy az Európai Unióban az LGBT személyek ellen elkövetett erőszakos cselekmények száma rendkívül magas. Ugyanez a helyzet a rómák esetében is. Nem csak azt szeretném, hogy monitorozzuk a helyzetet, és évről évre beszámoljunk arról, hogy a helyzet nem jó, és hogy olyan tendenciákat állapítsunk meg, amik azt mutatják, hogy még csak rosszabb lesz, hanem hogy tegyünk ki annak érdekében, hogy javuljon. Hollandiában, az én hazámban már voltak, születtek olyan ö, jogszabályok, amelyek lehetővé teszik az oktatáshoz való jogot. Szeretném, hogyha ennek már hatása is lenne, és aztán ezt megosztanánk a többi tagállammal is, és aztán persze ez már a tagállamokon függ, a nemzeti parlamenteken, hogy ö, szeretnék-e utánozni. Ö, és szeretném, hogyha a szexuális kisebbségek is ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, akár csak mindenki más. Köszönöm szépen, Cecilia Wikström a következő. Egy percben parancsoljon. Köszönöm a szót. Bevezetőjében beszámolt arról, hogy a Nemzetközi Büntető Bíróságnál tevékenykedett. Ön szerint Ez a, ezek a tapasztalatok, amelyek egy bíróságnál ö, szerzettek, ö, milyen kapcsolatban vannak egy ilyen EU ö, ügynökség igazgatói posztján betöltött feladatával? Köszönöm szépen. Köszönöm. Már említettem, hogy volt tapasztalatom vezetői tapasztalatom, ott eléggé sokszínű volt a munkatársak világa. Ezt nem akarom még egyszer megismételni. A Nemzetközi Bíróság, önök is tudják, olyan bírói testület, amelynek politikai keretek között kell működnie. Az Afrikai Unió és egyéb más országok is gyakorta kritizálják, hogy miért Szudánnal foglalkozik, miért nem Szíriában. Nyilván nem a bíróság dönt erről, hanem az ENSZ biztonsági tanácsa és csak azt teheti egyértelművé, hogy a mandátum keretén belül ráruházott feladat. Persze sokan szeretnék, ha tovább lépne, de ez egyszerűen nem lehetséges, mert a mandátum mandátum, és fontos megmagyarázni azt, hogy ezt a függetlenséget a politikai világban meg is tarthassa, megvédje. De jó is azt látni, hogy hogyan működik a politika világa. Aztán nagy volt a vita a békéről és az igazságszolgáltatásról? De hát két oldala van az éremnek, azt hiszem ezt már hallottam valakitől. Mind a két oldala az éremnek kemény, az egyik nem kemény, a másik meg puha. Végezetül pedig utolsó fél percemben azt szeretném elmondani, hogy amikor a bíróságra kerültem, akkor a munkatársa 95%-a büntető jogi szakértő volt. Én pedig nem vagyok az. Érdekes volt látni azt, hogy új készségekkel is megjelenhet ott az ember, pontosan azért, mert én nem ezzel foglalkoztam már tíz éven keresztül, hanem kommunikációs stratégiával, stb. stb. Azt a szakértelmet szeretném tehát felhasználni, amivel az ottaniak rendelkeznek, és maximálisan kiaknázni minden által a biztosított lehetőséget. Köszönöm. Köszönöm szépen. Uldika Rónecsek következik a zöldek képviseltében. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Önt a Libében. Nem voltam itt amikor ön itt volt, úgyhogy örülök, hogy találkozunk. Említette, hogy van olyan, főleg akkor, amikor gazdasági és biztonsági kihívásokat élünk meg, az alapjogokat luxusnak tekintik. Bizonyos tagállamok, politikai pártok, politikusok, az alapjogi ügynökséget úgy tekintik, hogy a szubszidiaritást beavatkozik, és azt szeretnék, hogyha a tagállamok privilégiuma maradna ez. Ez az LGBT jogok, a roma kisebbségi jogok, stb. területén is megjelenik. Hogyan tudná meggyőzni ezeket a politikusokat, országokat, hogy az alapjogok nem luxuscikk, és nem bántja a szubszidiaritását a tagállamoknak sem? Köszönöm. It's Részben könnyű ez a feladat, mert mindannyian aláírták a kártát, illetve az emberi jogi nemzetközi egyezményeket, amelyek a fogyatékkal érőkre vonatkoznak, és más ENSZ egyezményeket. Tehát ő maguk is kötelezettséget vállaltak ezen ügyek mellett, demokratikus folyamatokban, nemzeti parlamentek bevonásával, tehát nem, ez olyan, nem olyas valami, amit bárki eh, ráerőltet valaki másra, ehhez lehet csatlakozni önkéntesen. De persze a valóság ettől eltér, ezt mindannyian tudjuk. Ezért eh, ez olyan kérdés, ahol mindig az az ember feladata, hogy a releváns kérdéseket megalapozó tényeket vegye figyelembe. Az elmúlt években is sokszor kiderült, hogy amikor látjuk a tényeket, akkor a tények gyakorlatilag meghatározzák, hogy merre kell tartanunk, hiszen kiderül, hogy mi a probléma, hogy a tagállamok közül melyik tehetne többet, ki a jó példa, kire kell nagyobb hatást gyakorolni, meggyőzni különböző szinteken. De nem csak ez az FRA feladata, sok olyan civil társadalom van, szakszervezet vagy vallásos szervezet, akiket össze lehetne vonni és fogni, és valódi bizonyítékot szolgáltathatnánk arról, hogy ez nem luxus, hanem alapértékünk. Köszönöm szépen a méltányosság érdekében. Az UNF e csoportot szeretném megszólítani, hiszen úgy tudom, hogy szeretne kérdést feltenni, mégis. Köszönöm szépen Vanderlán asszony néhány évvel ezelőtt elmondta, hogy aggódott a muszlim közösség miatt, illetve hogy milyen hatással lesz ez a holland társadalomra, ez az FRA benli szerepét hogyan befolyásolja. Dank, dank u wel voor uw vraag. Köszönöm szépen a kérdést. Úgy gondolom, hogy minden olyan csoport miatt aggódnunk kell, aki nem érzi otthon magát Európában. Ami azt illeti, hogy részesei lennének a közösségnek. Nem akarok különbséget tenni a különböző származású vagy különböző vallású emberek között. Továbbra is úgy gondolkodom, mint amit ön említett, vagy idézett, az integrációról volt akkor egy vita, és úgy gondolom, hogy sokszínű Európát szeretnénk, ahol mindenki ő maga lehet, függetlenül attól, hogy honnan származik, vagy milyen eh, színű bőrrel született, mi a szexuális orientációja, vagy a vallása. Az alapvető jogi, jogok mindenkire vonatkoznak, és eh, hogyha kineveznek igazgatónak, számomra az lesz a legfontosabb, hogy mindenki tudatában legyen ezeknek a jogoknak, és ezeket ki is tudja használni. Persze vannak köztünk különbségek, valóban jelen van az antiszemitizmus, az iszlámmal szembeni érzületek, a homofóbia. A FRA feladata nem az, hogy ezek között prioritásokat határozzon meg, hanem hogy biztosítsa azt, hogy mindenki élvezheti az alapvető jogokat. Köszönöm szépen Holmeyer asszony, mint hogy a Sógor úr által jelzett kérdést szeretné feltenni. A második kérdésem a talán legérzékenyebb kérdésekre ö, csoporttól korlátozódik a társadalomban ezek a gyermekek. Az internet új esélyeket és új veszélyeket is rejt. A ö, szexuális típusú brutalitás terjed, a szexuálisan súlyosan kizsákmányolt, bántalmazott gyermekek száma jelentősen nő. Ezzel kapcsolatban egy sor nehéz kérdés merül fel. A kódolás kérdése, a prevenció kérdése, megelőzés kérdése, az adatvédelem kérdése, hiszen egyrészt mindenki védheti a saját adatait az interneten, másrészt a bűnüldözés is egy cél, amelyet érvényre kell juttatni. Hogyan látja ezen nagyon érdé, érzékeny területen az ön szerepét, mint le esetleges igazgató szerepét? Thank you very much. Köszönöm szépen. Egyetértek önnel, hogy talán ez az egyik legszörnyűbb bűncselekmény, mindent meg kell tenni, annak érdekében, hogy a gyermekeket megvédjük. Ahogyan ön említette, mindenkinek joga van a magánélethez, de ez nem azt jelenti, hogy el fedezheti a gyerekek ellen elkövetett bűncselekményeket. Folyamatban van a vita, a magánéletvédelme, az adattárolás és az adatvédelem témájában. Az Európai Adatvédelmi Felügyelettel szeretném majd felvenni a kapcsolatot, ez az egyik első tervem. Az önök feladata a parlamenté és a nemzeti parlamenteké, hogy feltárják, hogyan lehet ezeket az aspektusokat összeegyeztetni. Az FRA feladata a legjobb gyakorlatok népszerűsítése, terjesztése. Lehet, hogy vannak olyan országok, amelyek jobban teljesítenek, mint mások a gyerekek védelmében, és a, az ezzel szembeállított magánéletvédelme közötti egyensúly kialakításában. Nem új jogszabályokra van szükség elsősorban, hanem hogy a jelenlegi jogszabályok működését biztosítani tudjuk. Persze a mi feladatunk, hogy támogassuk önöket adatokkal, vizsgálatokkal, felmérésekkel, trendekkel, és most azt látjuk, hogy egyre több az ilyen eset, és az internetet is felhasználják az ilyen tevékenységek elrejtésére. Az önök feladata, hogy a politika is megszólaljon, nem hagyhatjuk tovább gyűrűzni ezt a helyzetet 5-6-7 évig. Köszönöm. Igen, akkor a következő utolsó kérdés. Niedermüller Péter jelezte, hogy Anna Gomez helyet kérdez. Péter következik, mert szólít minket az idő. Köszönöm szépen. A jelen helyzetben különböző tagállamokban egyértelművé vált legalábbis számomra, hogy a jelenlegi jogállamisági mechanizmus nem elégséges. Hogyan értékeli ezt az elképzelést, hogy részletes monitoring folyamatot indítsunk a demokrácia, jogállamiság és alapjogok érvényesülése helyzetéről ezen országokban? a jelenlegi mechanizmust hogyan lehetne használni, hogy megvizsgáljuk a kopenhágai kritériumokkal való megfelelést az a csatlakozás óta. Ez szükséges-e, és ön szerint hogyan kellene ezt elképzelni? Thank you very much. Köszönöm szépen. Amikor a bővítési biztos kabinetjében dolgoztam, akkor a kopenhágai kritériumok nagyon fontos szerepet alkották a munkánknak. Kiderült, hogy az éves országonkénti jelentést képesek vagyunk elkészíteni, de csak a tagjelölt országokra készítette el ezt a bizottság. Ami az a közötti különbséget illeti, hogy figyelmeztessük az országokat, vagy pedig a hetedik cikk atombombáját használjuk, ezzel kapcsolatosan hosszú ideje ez itt zajlik. Most van egy új mechanizmus is, a bizottságnak is megvan az új keretprogramja, és az igazi kérdés az, hogy lesz-e politikai konszenzus, hogy valami újat kezdjünk. Ez nem a FRA igazgatójának a feladat, hogy erről döntsön hogyha a mandátumot kibővítik, a FRA eh, készen áll erre, hogyha meg lesznek az erőforrásai. Ugyanakkor eh, már nagyon sok információ áll rendelkezésre, és ezek használhatóak. Gyakorlatilag át lehet másolni más jelentések eh, megállapításait, és országjelentést lehet belőle csinálni. Megnéztem a gyűlölet bűnözése kapcsolatos jelentést, vagy egy Szlovéniára vonatkozó jelentést, és eh, pontosan meg lehetett állapítani, hogy milyen lépésekre van szükség, hogyha az adatokat felhasználjuk, amelyek például az eh, Európa Tanácsi országjelentésekben szerepelnek, vagy az FRA különjelentéseiben, vagy más ügynökségek, intézményeknél állnak rendelkezésre. Tudjuk, hogy már rengeteg eh, adat van, és sokat lehet tenni. Hogyha külön mechanizmus kell kialakítani, akkor az FRA készen áll, hogy önökkel együttműködjön. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy válaszolt a kérdésekre. Köszönöm szépen, hogy részt vett ezen a meghallgatáson. We now welcome. Most üdvözöljük Um, that's a good question. So colleagues, we now welcome Ms. Uh, Brands Keres to the Libe meeting. Üdvözlöm Brands Keres asszonyt a Libe ülésen. Úgy látom, hogy nem sokára megérkezik. Thank colleagues again for their um... Köszönöm szépen kollégák a türelmüket és a közreműködésüket különösen egy ilyen csütörtök délután külön értékelem ezt, ugyanúgy, mint a munkatársak a titkárság eh, eh, feladatvégzését, mindenkinek a munkáját értékelem, aki velünk maradt. Kéris, um, you ready? Üdvözlöm, Keris asszony, készen áll? Igen. Hmm. Köszönöm. Szeretnék eh, arról beszélni néhány szót, hogy hogyan épül fel a meghallgatás. Ön elmondhatja bevezető gondolatait. Egy kicsit messzebb ült le, mint a többiek, ez most összezavart. E, igen, okosan tette. Um, Pluszpontot is kap érte. Tehát arról szeretnék beszélni, hogy hogyan épül fel a meghallgatás. E, maximum 5 percben nem mondhatja bevezetőjét, ezután néhány kérdést tehetnek fel tagjaink három percben, vagyis két eh, egy kérdésben kérdezhetnek, két percben ön egy percben kérdezhetnek, két percben ön válaszolhat. Szeretnénk tartani magunkat az eh, időkorlátokhoz, úgyhogy kérem eh, ne haladja meg a két percet, van tolmácsolás. Én kérem ezt vegye figyelembe, vagyis ne beszéljen túl gyorsan. 5 percben, tehát kérem mondja el a bevezetőjét. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy végre eljött ez a pillanat. Öt dolgot szeretnék röviden elmondani bevezetőmben. Először is a az általános képpel kezdve. Az alapjogi karta egy jövőkép, egy elképzelés arról, hogy az elveket hogyan tudjuk lefordítani intézkedésekre. Az alapvető jogi ügynökség 2007-ben jött létre, és ebben nyilvánult meg az a kötelezettségvállalás, hogy ez valóban operatív valóságá váljon. Az EFERA egyedülálló innovatív ügynökség az emberi jogi területen különböző okokból. A kartához hasonlóan összefogta a korábbi erőfeszítéseket az egyenlőséggel, az emberi jogok érvényesülésével kapcsolatosan egy átfogó megközelítésben, egy kifejezetten több, több disziplinát összefogó megközelítést fogadott el. megkülönböztetve más intézményektől, felügyelő intézményektől, az a feladat, hogy segítse ezeket az intézményeket, és tényeket, szolgáltasson adatokat, amelyeket az ügynökség gyűjt, e, elemez, véleményt ad és következtetéseket alakít ki, illetve módszertant, hogyha valamely területen ezre van lehetőség. A hatékonyság és a védelem a prioritás jelentő kérdésekre való fókuszálástól függ, a több éves kereten belül természetesen. Önök itt ebben a bizottságban a közelmúltban sürgősségi ügyeket is tárgyaltak, és ekközben tapasztalhatták, hogy közös céljainkat szolgálják az FRA prioritásai olyan sürgős ügyekben, mint a közelmúltban a bevándorlás ügye, a menekültügy, a bevándorlás, a bevándorlók integrációja, adatvédelem, rasszizmus és a gyűlölet bűnözés kisebbségekkel szemben. A másik célunk egy hosszú távú erőfeszítés, a diszkrimináció elleni harc, a romák integrációja, a fogyatékkal élők integrációja, az FRA-nak válaszolnia kell a legfőbb érdekeltek igényeire, de nem csak reaktívan kell eljárnia. Felelősséget kell vállalnia, és szakértelemmel kell rendelkeznie ahhoz, hogy proaktívan megállapítsa a politikák hiányosságait, és a problémákra megoldásokat is keressen, akár a napirend kialakításával, vagy az a napi rendek megalkotásával. Tudjuk, hogy az alapvető jogok sok vitát váltanak ki mostanában, és stratégiák is épülnek, készülnek most, amelyeknek központi szerepét foglalja el a, az alapvető jogok kérdése. A, az FRA természetesen ehhez hozzá fog járulni szakértelemmel, elemzéssel, adatokkal ezekhez a folyamatokhoz, és egy átfogó képet készít ezekről a, az összetevőkről, biztosítva a megközelítés következetességét, negyedik pont. A hatékonysághoz képest az FRA a hatékonyság érdekében független és relevánsnak is kell lennie, együttműködve minden kulcsfontosságú szereplővel ezen a területen meghallgatva ezeket a szereplőket és szakértelmet szolgáltatva és inputokat, az EU tagállamainak, intézményeinek és más szereplőknek, az ügynökségeknek, a független emberi jogi intézményeknek, egyenlőségi testületeknek, és a civil társadalomra is gondolok, de nem csak a civil szervezetekre, hanem a tudományos szervezetekre, szakmai szervezetekre. Nagyon fontos a jó és tényleges együttműködés a külső szereplőkkel, mint az az Európa Tanács, elsősorban az ENSZ vagy az OECD. Együttműködésre beszélek, nem csak párbeszédről és kijelentésekről, és arról, hogy kipipáljuk a különböző üléseket és konferenciákat, hanem valódi stratégiai konzultációra gondolok. Ez a pillanat a változás pillanata, sok szempontból változás zajlik, az új parlamentben, a sürgősség miatt a bizottság is új, és megújultak az alapvető jogokkal szembeni elkötelezettségek, kezd kifutni az időből. Akkor ennyit tudtam mondani. Thank you. Elnézést, hogy ilyen szigorú vagyok, de köszönjük szépen, köszönjük tehát. Az első kérdést egy percben a néppárt részéről Mónika Holmeyer teszi fel. Mónika, egy percben tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetérte azzal a kijelentéssel, hogy az EU egy már konzisztens és átfogó <coughs> jogi keretet alakott ki az alapjogok védelme érdekében, vagy pedig úgy gondolja, hogy vannak még hiányosságok a jogrendünkben, és ha igen, hol vannak ezek? Második kérdés. Igazgatóként korlát, koncentrál majd arra, hogy ö, hogyan, hogy a állampolgárok úgy élik-e meg, hogy jobban érvényesülnek az alapjogok, illetve hogy milyen akadályokba ütközik majd az ebbéli munkája. Thank you. Um, I do think... Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk az Európai Unióban arra, hogy nagyon határozott keretet építettünk ki, amely természetesen alapul arra, hogy az emberi jogokról szóló egyezmény minden tagállamra érvényes, és persze létezik a karta és a szekundéri jogalkotás. Nagyon erős például a szekundéri jogalkotás a diszkrimináció tilalma területén, de a meglévő irányelvek alkalmazása nem mindig tökéletes és vannak hiányosságok is, amelyre rákérdezett, mégpedig, hogy milyen hosszú ideig tartott a horizontális irányelv elfogadása. A parlamentben és a tagállamok körében végrehajtandó viták lassúsága is mutatja ezt. Ami az alapjogi ügynökséget illeti, kettős szerepe van megítélésem szerint. Egyrészt a végrehajtásra kell koncentrálni, és tudjuk, hogy ez egy probléma. Erős a jogi keret, de a való, valóságban nem mindig jelenik ez meg a mindennapi életben nem mindig jelenik meg a leginkább kitett, a leginkább sérülékony emberek védelmében, akik gyakran nincsenek is tisztában az őket illető joggal, illetve nem tudják, hogy hogyan érvényesíthetik ezeket az emberi jogokat, illetve hogyha megsértik ezeket a jogokat, hogyan kaphatnak jogorvoslatot. Az alapjogi ügynökség ezért arra koncentrál, hogy bizonyítékokat szerezzen, kutatásokat végezzen, a adatokkal való és hozzáadott értéket teremtsen azáltal, hogy az adatok rendelkezésre állnak. Ez a feladatunk, és ezt szeretném én is folytatni. Köszönöm szépen! Birgit Zippel az SND részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! A homofóbia jelenségére szeretnék rákérdezni. A bizottság bejelentett, hogy egy LMBT, lmgbt stratégiát irányoz elő és a parlament újton újra kérte a bizottságtól, hogy ezt a stratégiát dolgozza ki, de éppen azért, mert úgy gondoljuk, hogy erre szükség van, hogyha figyelembe vesszük, hogy a diszkrimináció milyen széles körű az LMBT csoport tagjai ellen, bizony gyakran meg is támadják őket. Az LMBTI emberek stratégiájának kidolgozásához hogyan járulhat hozzá az alapjogi ügynökség? Parancsoljon két percben. Köszönöm szépen. Nagyon fontos kérdés ez, is évek óta a napirenden van az a kérdés, de azt hiszem, hogy eljött a pillanat, amikor kellő támogatás áll az Európai Unión belül és az Európai Unión túl is a e kérdés e, megoldása mögött. Beérett az idő. Valóban lépéseket kell tenni, szakpolitikai lépéseket kell tenni, és ez nem az alapjogi ügynökség feladata. De az alapjogi ügynökség már eh, fontos eh, és komoly adatokat biztosított, eh, gyűjtött be, és ezekkel világított rá arra, hogy valóban problémás az LMBT csoport tagjainak helyzetem, komoly problémával állunk szemben az emberi jogok érvényesülése területén, a diszkrimináció tilalma területén sem lehetünk elégedettek. Ugyanakkor a gyűlölet beszéd, vagy a gyűlölet eh, cselekedetek, gyűlölet bűncselekmények területén. Az alapjogi ügynökség ezen a területen fontos munkát végzett, és fontos, hogy ezt a munkát folytassa, bebizonyítsa, be, be, megmutassa tényekkel igazolva, hogy mi a valóság, és ezzel segítse a politikai döntéshozók munkáját. Az előző kérdésekre is visszautalok, mégpedig azzal, hogy fontos, hogy pontosan elemezni tudjuk, hogy a keret, a jogi keret az egyenlő bánásmódról szóló, vagy az emberi jogok védelméről, vagy az LMBT emberek védelméről szóló jogi keret mennyiben működőképes, és hol vannak hiányosságai, tehát a bizonyítékokat, a tényeket kell begyűjtenünk, így segítve a döntéshozokat, hogy megfelelő döntéseket hozzanak. Jurek úr, parancsoljon! Köszönöm szépen! megismétlem a kérdést, melyet az előbb feltettem, de hát ezt a kérdést persze nem hallottam. Voltak éppen arról van szó, a 14-es cikk az e, a szülők nevelési neveléshez való jogára út kérdezek rá, a 14-es szik 3-as bekezdése szól erről. Arra gondolok, hogy vannak olyan szülők, akik ellenzik hogy a homoszexualitás elemi, eleme legyen a tantervnek, hogy a rendes iskolai tantervben beszéljenek a homoszexualitásról. Horvátországban és Szlovákiában népszavazást írtak ki e kérdésben, és a társadalom nagyon nagy többségben amellett szállt sikra, hogy ne tanítsák a homoszexualitást az iskolában Sok család a saját ráháruló felelősséget így akarja megvalósítani. Kérdezem, hogy hogyan ehhez, próbál ehhez hozzájárulni ön, mint is igazgató. Két percben megkapja a válaszadás lehetőségét. Nos, valóban igaz, hogy figyelembe kell venni minden hangot, a társadalom minden vélekedését és minden véleményét, a véleménynyilvánítás és a, a szabad vélemények tekintetében, és a párbeszéd komoly párbeszéd kell, hogy legyen. De ugyanakkor úgy gondolom, hogy ezen a területen azt láthatjuk, hogy a ellentmondások ellenére is előre haladott előre haladtunk a vitában. Tehát, hogyha jogokat magyarázunk meg az embereknek, Persze a szülők nevelésről, iskolázásról való döntésének joga nem sérülhet, de ennek ellenére azt gondolom, hogy a, a jogokat megmagyarázni nagyon fontos, és az LMBT jogok, az alapjogok, a részvétel és az érdekérvényesítéshez való jogok alapjogát képezik. Fontos, hogy az iskolák nyílt környezetet biztosítsanak mindenki irányába, ilyen módon a kisebbségek irányába is nyitott szellemben működjenek. Hogy mi volna az alapjogi ügynökség szerepe? Nem hiszem, hogy az alapjogi ügynökség szerepe abban rejlenem, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozom, ha csak nem konkrétan kérelmezik ezt, tehát nem kell nekünk megmondani, hogy milyes fajta törvényeket kell hozni a jogalkotóknak, és milyen gyakorlat alapú erre. De a jó példák, az egyes országokban elért jó példákat érdemes begyűjteni, ebből talán mindenki tanulhat. Sok, vagy legalábbis egy-két tagállamban nagyon súlyos helyzetben van az LMBT közösség, bántalmazzák őket, erőszakos cselekmények és diszkrimináció áldozatai. Cecilia Wikström. Köszönöm szépen. A következő FRA igazgató dönt kinevezéséről az igazgató tanács fog dönteni. Ebben ön két éve vett részt. <clears throat> Két éve már részt vesz. A Európai Parlament Költségvetési Ellenőrzési Bizottsága párbeszédet indított önökkel a mentesítés kérdésében. Ez egy sor kérdéshez vezetett, mi több vádakkal is éltek, hogy a ügynökség igazgató tanácsa nem korrektül járt el. Ön közelről nyomon követte ezt az esemény sort, Kérem, hogy tájékoztasson arról, hogy az igazgató tanács, amelyért ön is felelt, milyen lépéseket tett a hibák meg kiküszöbölése érdekében, hogyan látja ezen felül az ügynökség elszámoltathatóságát, illetve van-e valamilyen tapasztalat, amelyet ezen ügy kapcsán Levon is meg szeretne osztani velünk? Köszönöm szépen, ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen az irányítási, valamint a menedzsment, az igazgatási kérdésekről van szó, és ezek összefüggenek. Valóban felmerültek kérdések. Én abban az időben a lett szervezet igazgatója voltam, amely szervezet ugyanakkor egy szerződést nyert az alapjogi ügynökségtől, egy tendert nyert. Nos, ebben az időben Ugyanakkor az eljárások, a döntéshozatali eljárások az EU szabályainak megfelelők és átláthatósak, átláthatók voltak. A Management Board minden tagja összeférhetetlenségi nyilatkozatot tett, én magam is. És ilyen módon a kiválasztásban, sőt már a kiírás megfogalmazásában sem játszottam szerepet, éppen azért, mert összeférhetetlen volt ez a személyemmel azt hiszem, hogy a szabályok, az átláthatósági szabályok betartása alapvető jelentőség, és az elszámoltathatóság is nagyon fontos. Persze a parlament feladata az, hogy ezeket a kérdéseket megfogalmazza, és lássuk, hogy az kérdésekre adott válaszok megnyugtatóak-e. Én hiszek a határozott irányításban, Persze, gyakran az ember frusztrálódik, amikor azt látja, hogy mennyi szabályt kell betartani, mennyi időt veszel a szabályoknak való megfelelő viselkedés, de ugyanakkor azt gondolom, hogy a szabályok elengedhetetlenül fontosak minnyájunk számára, de különösen egy olyan ügynökség számára, amely ilyen kényes kérdésekben fogalmaz meg véleményt, mint az alapjogi ügynökség, ahol nagyon sok érzékeny területen nyilvánulunk meg, itt ezért szigorúnak kell lenni. Köszönöm Judith Sargentini a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Mint hogy ön az igazgató tanács elnöke volt. Biztos sokszor elgondolkozott azon, hogy hogyan hogyan végezném másként a munkát igazgatóként, és hogyan kapcsolnám az alapjogi ügynökséget a többi Európai Uniós politikai intézményhez jobban. Persze az Európai Parlament például azt várja, hogy a nemzeti országjelentéseket készítsen a FRA, és illetve nemzeti alapjogi jelentések készüljenek, és a FRA őrködjön a e fölött nem vagyok mindennel elégedett, amit a FRA csinált. Mi több, néhány évvel ezelőtt az alapjogi ügynökség munkáit meg is akadályozta egy döntés. Összességében, hogyha ön volna az új igazgató, kérdezem, hogy mit tenne, vagy hol látná a saját szerepét ebben a politikai játszmában? Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ez valóban egy nagyon érzékeny és kényes kérdés amelyben fontos, hogy biztos kézzel döntsünk, mind az igazgató, mind az, az igazgató tanács így döntsön. Az alapjogi ügynökség független ügynökség, ez igaz, de ugyanakkor ez nem egy olyan ügynökség, amely politikai döntéseket hoz. A döntéseket önök hozzák, illetve a tagállamok. És bárki is legyen az igazgató, és bárki vezesse, vagy üljön az igazgató tanácsban, a jogköröket nem lépheti át. Vonatkozik ez arra vitára, amely az alapjogi ügynökség potenciális szerepére vonatkozik a konkrét országjelentések eh, követésében. Nem hiszem, hogy az én szerepem arra eh, korláta, vagy az volna a szerepem, hogy ebben lobbizzak, sőt egyáltalán, hogy itt döntéseket hozzak, de Kihangsúlyozom, hogy az alapjogi ügynökség meglévő mandátum azt mondja, hogy összehasonlítható adatokat kell biztosítanunk, ez azt jelenti, hogy mindegy 28 tagállamból adatokat gyűjtünk be, állítunk össze és elemzünk. Persze EU fókuszt eh, dolgozunk ki, de ugyanakkor a tagállami adatokkal dolgozunk. Hogy ezeket az adatokat eh, proaktívabb módon is fel lehet használni vagy más módon is fel lehet használni, akár a peer review, a társ értékelés segítségével, hát erről a döntéshozó testületeknek kell dönteniük. De fontos, és erről beszéltem bevezetőmben is, tudni, hogy vannak más testületek, amelyek az Európai Emberi Jogi Egyezménynek való megfelelést követik nyomon, illetve az Európa Tanácson belül és az ensz belül is van egy sor mechanizmus, tehát egy csomó információt szintén fel lehet használni. Köszönöm szépen. Miró asszony? Nem. Akkor Holmeyer asszony. Hm, ön kapja meg a legtöbb felt kérdés feltevő díját, de Sogor Csaba kapcsolt. Sogor Csaba. If I'm reading... Köszönöm szépen. Minden évben azt olvasom, hogy az alapjogi, az alapjogi ügynökség jelentését elolvasom minden évben. Soha nem látok elemzést a nemzeti kisebbségekhez tartozó, tar, és nemzeti kisebbségekhez tartozó személyekre vonatkozó elemzést. Nem tudom, hogy miért van ez így hiszen nem csak a mindennapi élet tekintetében diszkriminálják ezeket az embereket, hanem jogszabályokkal is. Lát-e lehetőséget arra, hogy segíti az FRA ezeket a tagállamokat, hogy a kopenhágói kritériumoknak jobban megfeleljen? Köszönöm, Csaba, köszönöm, hogy rövidre fogtad a kérdésedet, két perces választ kérünk. Köszönöm szépen, ez közel áll hozzám ez a kérdés, hiszen foglalkoztam a nemzeti kisebbségekhez tartozó um, személyek jogaival az Európa Tanácsi kontextusban. A nemzeti kisebbségekről ről most már nem csak a karta, hanem az több éves alapjogi ügynökségi keret is szól. A diszkrimináció tilalma kapcsán. Ez az egyik diszkrimináció tilalmi ok. De azt is tudjuk, hogy nincsen specifikus szekundér jogszabály, amely kötelező érvényű volna, és a nagy kérdés az, hogy hogyan járjunk el ebben a kérdésben. Lett is véd állampolgárként, kettős állampolgárként ez személyesen is érint ez a kérdés, hiszen a nemzeti kisebbségekhez való nemzeti kisebbségekhez való tart, nemzeti kisebbséghez tartozó személyekre vonatkozó kopenhágai kritériumok nagyon szigorúk, de az úgynevezett régi tagállamokra ezek nem annyira szigorúan vonatkoznak. Ezért úgy gondolom, hogy valami nyomonkövetés, a nyomonkövetés gondolata érdekes, de a parlament kérésére természetesen az alapjogi ügynöksége összeállíthat ilyen, tehát a nemzeti kisebbségekre vonatkozó információt is. Az a kérdés, hogy a több éves keret hogyan használható fel az adatgyűjtésben is, a bizonyítékok begyűjtésében, ez egy olyan kérdés, amelyet meg kell vizsgálni. Köszönöm szépen. Az utolsó kérdést. Aztán Mária teszi fel. Uh, Köszönöm a szót. Egy kicsit az előzőhöz csatlakoznék, de nem a kisebbségek, hanem a migránsok tekintetében, hiszen égető kérdésként kezdtük ezt, mint a menekült jogot kérők, stb. Mit kell tenni annak érdekében, hogy az EU migrációs politikája szempontjából mindenütt egyenjogúság legyen. Hol vannak a hiányosságok, hol vannak az erős pontok, és mit tehet a frá ennek érdekében. Nos, a kérdés égető jellege miatt a FRA nagyon sok olyan kérdést vetett fel, amelyekkel mi csak tavaly november óta, illetve novemberben az éves konferencián küzdöttünk, hogy mindenkinek felhívjuk a figyelmét erre, elemezzünk, adatokat gyűjtsünk, hogy elmutassunk a komoly problémákra, mint a menekült jogkérés végrehajtása gyakorlata terén, de a migránsok integrációját illetően is, illetve a társadalom további kérdései területén. A stratégiák ugyan léteznek, és a migrációs program is, úgyhogy logikusnak tűnik, hogy az ügynökségnek is van feladata, hogy az ezzel kapcsolatos alapjogi kérdések terén a monitorozást elvégezze. Persze az összes többi ügynökség munkáját kiegészítve, mert nem akarunk átfedéseket. Egyértelmű, hogy sok itt a munka, az ügynökség további információt szolgáltathat, elemzést készíthet, a helyszíni fejleményekről, de ezt aztán sokkal szisztematikusabban kell ezekben a nagy programokba beültetni, amelyek célja az átfogó jelleg, az EU szintű fellépés. Nem akarunk még fragmentáltabbak lenni, és más irányba, vagy esetleg visszafordulva eljárni az előbbiekhez képest. Mindez szerintem kiegészítő jelleggel kapcsolódik egymáshoz. Az ügynökség koordinálja az információt, ami az egyes intézmények kezdeményezésére eljut hozzá. Köszönöm. Mielőtt Bránz Kerésznek adnék szót, kedves kollégák, külön köszönet a LIBE tagjainak, hogy itt maradtak, mert anélkül, ha, hogy itt legyenek, nem tudtuk volna a fontos kérdéseket a mai meghallgatás során feltenni. Nagyon fontosak a kérdések, úgyhogy különösen szerettem volna köszönetet mondani a, a LIBE tagjainak ezért. És jó hétvégét kívánok mindenkinek, július másodikán szavazunk, akkor dől el a, ha sorrend. Nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk, és nagyon köszönöm a kollégáknak is a munkát. Thank you.